Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, a Regi Szakbizottság új elnökeként nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem Önöket e, itt az Európai Parlamentben. Köszöntöm Michel Brunt úr, urat e, a, e, és Johannes Hane biztos urat Mindenek előtt hány biztos úrnak szeretném megköszönni azt, hogy folyamatosan tartotta a kapcsolatot az Európai Parlamenttel. Még akkor is, ha volt nézett eltérés a parlament és a bizottság között, ő mindig nagyon határozott, nyílt partnerünk volt. Őszintén reméljük, hogy továbbra is a kohéziós politikát mindig támogatni fogja a új funkciójában is. A májusi európai parlamenti választások óta mai változások következtek be a szakbizottság összetételében. Üdvözöljük azt is, hogy néhány nagyon tapasztalt képviselőtársunk visszatért, és sok sikert kívánunk természetesen az új kollégáknak is. Két korábbi bizottság elnök Bresszó asszony és Van Karcer úr, a régió bizottságának volt elnökei, és most a mi szakbizottságunk tagjaivá váltak. A régió bizottságának néhány tagja, vagy több tagja, akik most érkeztek Brüsszelbe, ugyanúgy, mint mi, elkötelezetten szeretnének hozzájárulni a kohéziós politikához politika sikeréhez. A gazdasági szempontból nehéz időszakokban különösen nagy jelentősége van a kohéziós politikának. Ambiciózusaknak kell lennünk. A kohéziós politika meg kell, hogy hozza az eredményeket. A legjobb gyakorlatok kell, hogy segítsék a politika végrehajtását. Ma nagy örömmel üdvözöljük Engő Koreát, az OECD elnökét, aki arról fog beszélni nekünk, hogy a világ más régiói hogyan működnek együtt, és hogyan merítenek ösztönzést az európai kohéziós politikából. Hölgyeim és Uraim, büszkék lehetünk az eddig elért eredményekre, de nem lehetünk elégedettek csak a múltbeli sikereinkkel. A Regi Szakbizottság fel fogja használni azon parlamenti jogát, hogy tájékoztatást kérjen a bizottságtól, annak biztosítása érdekében, hogy az új kohéziós politikával kapcsolatos jogszabályokat alaposan ellenőrzik. A Regi Szakbizottság közelmúltban meghallgatta a regionális politika biztos jelöltjét, Krecu asszonyt, és tőle is ezt várjuk el. A Regi Szakbizottság elszámoltathatóvá, és akarja tenni a kohéziós politika hatékony végrehajtását, és ennek előfeltétele, hogy helyben történjen az ellenőrzés. Rá fogunk kérdezni a bizottságnál a miértre, hogyha túl lassú az előrehajadás. Elvárjuk, hogy a parlamentet és minden fontos érintettet tájékoztasson a bizottság. A polgárok elvárják az eredményeket. Együtt kell dolgoznunk, vagyunk, eltérőek a feladataink, de kiegészítik egymást, és biztosítani kell, garantálni kell, hogy nehogy csalódást okozzunk az európai polgároknak. Köszönöm a figyelmüket, és most Lebrün úrnak adom meg a szót, aki a Régiók Bizottságának elnöke. Madame la Présidente. Elnök asszony, tisztelt Mikhailova asszony, tisztelt parlamenti alelnök úr, Hamon Luis, tisztelt biztos úr, Johannes Hahn, tisztelt OECD főtitkán, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon örülök annak, hogy a Nyílt Napok nyitó rendezvénye az Európai Parlament plenáris termében kerül megrendezésre. Köszönetet mondok az Európai Parlamentnek, hogy fogadott bennünket. A mai ülésünk nem csak egy már jó kialakult hagyomány folytatása, hanem ezzel egy időben folynak a kijelölt biztosok meghallgatásai, emellett egy új törvényhozási ciklus indul, és egy új intézményi keret jön létre. Úgyhogy a meghallgatások mellett minket is fogad a e, parlament, ennek nagyon e, köszön, ezért köszönetet mondunk. Mihálylova asszony, köszönjük, hogy megszervezték ezt az együttes ülést a Regi Szakbizottság és a Régiók Bizottsága között. Biztos úr, kedves Johannes, a regionális politikáért felelős biztos ön, és ön nem csak, hogy nagyon rányomta a bélyegét erre a politikára, hanem erre a rendezvényre is, amely 12. alkalommal kerül megrendezésre. Az évek során az Európai Unió és kormányzási struktúrái nagy változásokon mentek keresztül, és ugyanez érvényes a regionális politikára is. Az ön biztossága alatt ez valódi beruházási politikává vált, amely az eredményekre helyezi a hangsúlyt, de közben nem téveszti szem elől az európai gazdasági kormányzást és az európai 2020-as hosszú távú stratégiát sem. Most a, eljött a végrehajtás ideje, és ez a lényege, ez a témája a mai nyílt, nap is, nyílt napnak is. Hozzáadott értékről van itt szó az európai finanszírozásban a régióink és a, és a településeink számára. Nagyon fontos az intelligens beruházás, amely a polgárok érdekeit képviseli és támogatja. Ez a legfontosabb a 2014-2020-as időszakra. Azt hiszem, hogy minden résztvevő nevében mondhatom azt, hogy köszönettel tartozunk önnek, biztos úr, Johannes, köszönjük, hogy éveken át dolgozott a régiók érdekében, és hogy elkötelezett volt ezen téma mellett. Gonián főtitkár úr, önnek is szeretnék, önnek is szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy itt van közöttünk. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága ugyanazon a véleményen van. A régiókba való beruházás rendkívül fontos, és meg kell találni az azt a lehetőséget, amelynek köszönhetően a munkaerőpiac újra eh, beindul, és a gazdaság eh, fellendül. Köszönöm még egyszer, hogy 2014-es eh, legfontosabb célkitűzéseket elfogadták, és szeretnék köszönetet mondani azért a memorandumért, amelyet aláírunk, ön az OECD nevében, én pedig a Régiók Bizottsága nevében, amelynek, amelyel újra megerősítjük együttműködésünket, amely már eddig is kifejezetten hatékony volt. Itt az ideje annak, hogy megemlítsük, hogy az elkövetkezendő napok programja a kb. 30 ország 200 településének, településeinek, a hálózatoknak, az Európai Bizottságnak és az Európai Egyesületeknek a gondolatai, ötletei alapján állt össze. Nagy köszönettel tartozom mindenkinek tehát, aki ma itt részt vesz ezen az ülésen. Végül pedig hadd mondjak köszönetet a helyi önkormányzatok megválasztott képviselőinek. A régiók bizottsága az önök intézménye, és ez az intézmény az Európai Unióval szorosan együttműködik az európai és a helyi politika megvalósításában. És ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy önök közvetítsék felénk a e, helyi érdekeket. A szubszidiaritás, a többszintes kormányzás kell, hogy megvalósuljon akkor, amikor az Európai Unió politikai e, stratégiáját dolgozzuk ki. Ez nagyon fontos most, amikor változások idejét éljük, új e, törvényhozási ciklus kezdődik, és ezek a változások az elkövetkezendő hónapokban meghatározzák a munkánkat. Ezeket mind elemezzük, figyelemmel kísérjük, és az önök hangját hallani szeretnénk. És azt kérem, hogy a régiók bizottságával maradjanak kapcsolatban, ne csak a nyílt nap során, hanem hosszú távon is. Zár és, zárásként sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a rendezvényen, és most meg is adnám a szó, szót az első hozzászólónak, Ramon Luisnak, aki a régiók bizottságának elnöke volt korábban, most pedig az Európai Parlament alelnöke, és azt kérem, hogy az európai projektben az helyi önkormányzatok szerepét hangsúlyozza. Nagyon örülünk, hogy ön hangján keresztül, vagy önön személyén keresztül megismerhetjük az Európai Parlament elképzelését erről a témáról. Köszönöm. Köszönöm. És most szeretném megadni a szót az első fontos felszólalónak, Luis Vacase Sissónak, az Európai Parlament elnök helyettesének. Önné a szó. Estimada presidenta de la Comisión Regi, señora... Tisztelt elnök asszony, tisztelt Mihálylova asszony, tisztelt Lebron elnök úr, tisztelt Gória úr az OECD e részéről, tisztelt Hán biztos úr, kedves képviselő, kedves barátaim, banálisnak tűnnek eh, ezek a bevezető szavak, de teljes szívemből mondom, hogy számomra valóban megbecsülés, hogy ma itt lehetek. Egy ilyen fontos eh, és egy ilyen sokat eh, reklámozott kezdeményezés nyitónapján, megnyitásán, az Open Days megnyitásakor. A 20 évig voltam körülbelül tag a bizottságban, ezután pedig elnöki posztot is elláttam. Nagyon jól ismerem az intézményem, intézményt, és tudom, hogy milyen erőfeszítések történnek, hogy az összes európai régió és város érdekeit védjük a nyitott, nyílt napok kiváló lehetőséget biztosítanak a tapasztalat cserére, hogy levonjuk a következtetéseket a kohéziós politika gyakorlati aspektusai alapján. Továbbá együttműködési lehetőséget is biztosítanak az Open Days nyílt napok, azért, hogy az európai projekt valóban igazodjon a valós helyi igényekhez, hiszen az állampolgárok ezt várják az Európai Uniótól. Intézményeink közötti együttműködés mindig is fontos volt, jelentős volt. A februárban aláírt megállapodás, ez egy természetes következménye a jó kapcsolatainknak, és mutatja is, hogy a szubszidiaritás, a többszintű kormányzás mennyire fontos mindkettő lényegi feltétele ahhoz, hogy a saját lehetőségeinkkel a legjobban éljünk. Az intézmény közi párbeszéd tükrözi mindkét intézmény feladatát, hogy a szociális célokat, a kohéziós politika céljait, a regionális fejlesztés céljait szolgálja. Ezek alapvető fontosságúak az intézmények számára. Az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága így módon tudja erősíteni a szinergiát az egyes jelentéseknek a tartalma is gazdagabb lesz, és így az európai jogalkotás is megfelelőbben fog illeszkedni a polgárokhoz legközelebb lévő kormányok kormányzati szintek igényeihez. Az Európai Parlamentben az új funkciómban személyesen fogok foglalkozni azzal, hogy még inkább lehessen javítani az intézményeink közötti kapcsolatot. Hát biztos úr, kedves Johannes, szeretném itt nyilvánosan is kiemelni, hogy mennyire fontos munkát lát el a régiókért felelős biztosként. Nagy szövetségesünk volt, a kohéziós politikát minden szinten védte az összes európai régió és város érdekében és védte ennek a politikának a szükségességét és hasznosságát egy olyan időszakban, amikor nagyon sokan kétségbe vonták az eredményeket a rosszul alakuló makroökonomiai számok miatt, ami mögött a válság állt. A kohéziós politikát akkor indítjuk újra, amikor az Európai Unió újra a gazdasági növekedés jeleit mutatja. De ez az új időszak sem akadályozza meg sajnálatos módon, hogy a régió közötti különbségek növekedjenek. A hatodik kohéziós jelentésben látjuk, hogy ezek a szakadékok, ezek az eltérések még növekedtek is ebben az utóbbi időszakban. Ezért kell megerősítenünk az Európai Unió régiós politikáját. Mindannyian azon kell, hogy dolgozzunk, hogy a kohéziós politika megfelelő legyen, feleljen meg az egyes területek specifikus igényeinek. A régiós politika a legjobb eszköz, amivel az Európai Unió el tudja érni, hogy a konszolidáció útjára lépjen, a munkahelyteremtés és a növekedés útjára lépjen. Az új kohéziós politika alapja a megülő energiaforrások támogatása lesz, a KKV támogatása, az innováció ösztönzése. Ezek a területek növekedési és így munkahely teremtési forrás jelentenek. Például a zöld munkahelyek, a magas szintű, magas minőségi munkahelyek igénye technológia területen, informatikai területen, kommunikációs szektorban, továbbá fenntartható és befogadó növekedési pályára való átállás is szolgálja a munkahelyteremtést. LeBron elnök úr nagyon helyesen jelezte, hogy mandátumának fő célja a teremtés, és különösen a harc az ifjúsági munkanélküliség ellen. Ez közös cél mindannyiunk számára, és közösen kell, hogy harcoljunk azért, hogy a polgárok érezzék, hogy Európa közel áll hozzájuk. Ezért kell, hogy indítsunk egy európai beruházási programot, egy olyan programot, ami ösztönzi a növekedést a kohéziós szakpolitika kell, hogy ezt szolgálja. Ugyanakkor számomra aggályos, hogy akadályokat látunk a régió gazdasági növekedése előtt, és miért merülnek fel ezek az akadályok. Egyrészt alkalmaznunk kell a stabilitási és növekedési paktum kínálta összes rugalmassági eszközt. A strukturális alapokból érkező támogatások nem érkezhetnek késedelmesen ez a parlament számára is feladatot ad, és a régiók bizottsága számára is feladatot ad. Az nemzeti társfinanszírozást is meg kell vizsgálnunk, amikor kohéziós politikai témákról van szó. A számításokat a megfelelő módon kell végezni. A tanács olasz elnöke ezt a témát maximális prioritást élvező témaként jelezte meg és még évvége előtt választ fogunk kapni ezekre a kérdésekre. A helyi és regionális hatóságok nagyon jól tudják, hogy számíthatnak az Európai Parlamentre ebben a témában, és szövetségeseik vagyunk. Másrészt nagy késedelmek vannak a kohéziós politikai kifizetésekben ez is aggályos számunkra. A ki nem fizetett összegek az európai költségvetésből a tavalyi év végére 23 milliárd eurós összeget értek el. Ezek a, ez a ki nem fizetett pénzösszeg jelentős problémákat okoz, főleg a régiók számára, a, amelyek már így is eleve a válság nyomása alatt állnak. A, sokszor a megállapított 60%-ot sem érik el a kifizetések. Sürgősen kell intézkedni ebben a témában, és együtt kell, hogy dolgozzunk a tanácssal és a bizottsággal ezen. A régióknak védeniük kell a pozíciójukat. A befektetések el kell, hogy jussanak a területre, és minél előbb. Végül pedig ahhoz, hogy értékelhessük a régiók gazdagságát, nem csak a GDP adatokkal kell foglalkoznunk, hanem más indikátorokat is alkalmaznunk kell, amelyek jobban tükrözik a polgárok életminőségét. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elismerjem azt a kiváló munkát, amit az OECD végzett, és amelynek a főtitkára itt ül velünk, abban a megbecsülésben részesített minket, hogy eljött a mi ülésünkre, és lehetőséget biztosít majd arra, hogy jobban megismerjük a helyi valóságot, és itt a ülés során ő is jobban megismerheti a mi munkánkat. Szeretnék mindenkit még egyszer üdvözölni, és mindenkinek jó munkát kívánok. Thank you, Mr. Valkersel. Köszönöm szépen. Most pedig nagy örömmel adom meg a szót a regionális politikáért felelős biztosnak, Johannes Hánnak. Parancsoljon, biztos úr! Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, parlament tisztelt alelnöke, kedves kollégák, kedves barátaim, akik együtt dolgozunk a regionális és a várospolitikáért. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és részt vehetek a nyílt napok megnyitó ülésén. Különösen fontos ez a mai nap, hiszen utoljára veszek részt ezen a rendezvényen, mint a regionális politikáit felelős biztos. Emlékszem még 2010-re, amikor ez először történt, és első alkalommal az ötödik kohéziós jelentés közzététele előtt vehet kezdhettem el munkámat biztosként, a kohéziós és regionális politika felelőseként. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem business as usual, feladat, és az akkori nyitó beszédemben a jövőbeni kohéziós politika három fő e, szempontját határozta meg, koncentráció, eredmények e, és kondicionalitás. Akkoriban elég sok szkepszissel találkoztunk, a kohéziós politikáról volt szó, és a legjobb válasz, amit adhattunk a szkeptikusoknak, az az volt, hogy valódi stratégiai beruházásokkal teljesen megreformáljuk a kohéziós politikát, és ilyen módon járulunk hozzá az EU céljainak az eléréséhez. Most a ciklusom vége felé járva, illetve végére érve, úgy érzem magam, mint egy édesapa, aki látta, amin végigkísérte a gyermeke mm, növekedését, amik felnőtté válását. A regionális politika most már valóban sokkal fókuszáltabb és eredményorientáltabb politika lett. A régiókba történő beruházásokra koncentrálunk, és így járunk hozzá az Európa 2020 stratégia céljainak az eléréséhez. A reform lényege, hogy megváltozott az emberek hozzáállása, gondolkodása. A kohéziós politikát most már nem úgy tekintik, hogy itt van egy csomó pénz, amit el kell költeni. A beruházási politika lényegét most már nagyon jól megértik eh, mindenütt. És ez nem csak azért van, mert megváltozott a név, és európai strukturális és beruházási alapoknak hívjuk most már, és nem kohéziós alapnak. Eh, sokkal fontosabb ennél az, hogy más stratégiát követünk végzünk a projektekkel kapcsolatban. A 2014-2020 közötti időszak elején vagyunk. Ez a legkritikusabb időszak, hiszen most kell megteremteni az alapokban lévő pénzek elköltésének a feltételeit. Folynak a tárgyalások, a programozási dokumentumok véglegesítése. A bizottság 16 volt, és valószínűleg ez, ez a héten még egy 17. Finnország megállapodását is el fogjuk fogadni. Így a hét végéig már 17 partnerségi megállapodást fogadtunk el, ami körülbelül 310 milliárd eurónak felel meg a teljes ez a költségvetés 7%-ának. Eddig még nem mondhatjuk, hogy az út végére értünk, sőt, inkább az elején vagyunk. Még sokat kell e, dolgozni addig, amíg elkezdődhet e, az, hogy tényleg beruházunk projektekbe és a reálgazdaságba. De nem szabad újra feláldozni a minőséget a gyorsaság oltárán. A következő 7 éves programozási időszakra e, ez különösen vonatkozik itt az egész évtizednek ez a, az alapvető filozófiája. Az operatív programokat áttekintve nagyon biztató a kép, ha arra gondolunk, hogy hogyan valósul meg a reform majd a gyakorlatban. Például az is jól látszik már, hogy legalább 125 millió eurót fordítunk majd az üzletek, a kutatás, fejlesztés, az innováció, az IKT és az alacsony szél felhasználású gazdaság támogatására. Ez 20%-kal több, mint ami a korábbi időszakban, amennyit erre fordítottunk és hasonló nagyságrendű, mint az infrastruktúra fejlesztéseknek nyújtott támogatást. Persze ezt is tovább fogjuk vinni, tehát legtöbb tagállamban lesznek továbbra is infrastruktúra fejlesztési projektek, de különbség az, hogy jobban koncentrálunk, és jobban jobb lesz a stratégiai szelektálás a projektek között, elsősorban a fenntartható növekedést és a fenntartható üzleti lehetőségeket, munkahelyeket elősegítő projekteket fogunk támogatni. Ezután itt van a brain drain probléma. Nem fognak elvándorolni az emberek a saját hazájukból, nem lesz agyelszívás, ha e, találnak munkát a, a saját e, a országukban is. Biztató jel az is, hogy milyen nagy jelentősége van az új pénzügyi eszközöknek. 2007 és 2013 között mintegy tízszeres volt a növekedés, és így a kohéziós politikában 12,6 milliárd eurót fordított 25 tagállamban pénzügyi instrumentumokba. Az előző időszakban ez csak 1 millió euró volt. Reméljük, hogy 2014 és 2020 között ez az összeg meg fog kettőződni, és így körülbelül 30 vagy akár 40 millió euróra fog rugni. A foglalkoztatás támogatására is sokat fordítunk, ezzel lehet csökkenteni a szegénységet. Az elemzésük szerint mintegy 100 millió eurót fordítunk majd az emberek beford, eszközölt beruházásokra, hogy jobban könnyebben találnak munkát a munkaerőpiacon következő időszakban eh, integrált megközelítést alkalmazunk, különböző alapokat, forrásokat akarunk összehozni, mint egy 88 eh, ilyen több eh, alapot felhasználó projekt lesz 16 országban. Lényeges a alacsony szénfelhasználású gazdaság erősítése. Itt a reformunk minimális kötelező küszöböket vezetett be a tagállamok számára. És ennek alapján a minimális allokáció 23 millió euró lenne. Az energia hatékonyság egyre fontosabbá válik, különösen a klímaváltozás elleni küzdelem kapcsán. Csak egy nagyon fontos számot idéznék. Ha csak évente egy százalékkal kevesebb energiát használnánk fel, ezzel a gázimportunkat 2,6%-kal tudnánk évente csökkenteni. És ezt tudják, hogy mit jelent. Gondoljunk csak a jelenlegi politikai válságra, csak annyit mondok, hogy Ukrajna, de más helyeket is említhetnék. 30 7 millió eurót fordítunk majd az alacsony szél, szénfelhasználású gazdaságba történő átmenetre és 17 partnerségi megállapodásnak ez fontos eleme. 2007 és 2013 közötti időszakban is megkettőzöttek ezek az összegek, köszönhetően a e, nemzeti társfinanszírozásnak, e, magángazdasági forrásoknak ez az összeg tovább nőhet. De azt is látnunk kell, hogy ez eddig még az is csak papíron lévő kötelezettségvállalás. Nagyon fontos, hogy elkezdjük a programok végrehajtását, és elkezdjünk ténylegesen beruházni azokba a projektekbe, amik azután az elméletet szépen lefordítják a gyakorlat nyelvére. Még néhány fontos kihívásról, jövőbeni kihívásról hadd szóljak. A kohéziós politika nagymértékben függ attól a gazdasági környezettől, amelyben megvalósul. Ezért mi összekapcsoltuk az új kohéziós politikát és a gazdasági governance irányítás folyamatát az európai szemeszter keretében. Ugyanakkor ennek a kapcsolatnak a módozatait még nem dolgoztuk ki. A kohéziós politika egyetlen eszköze, jelenleg a forrás felfüggesztés, abban az esetben, ha a tagállamok nem felelnek meg a kötelezettségnek. De ez csak az élem egyik oldala. A kohéziós politika eh, ugye lehet eh, mézes, mozog és furkós bot egyaránt. A strukturális és beruházási alapok célja azonban az, hogy segítsék a tagállamokat abban, hogy az európai szemeszterhez kapcsolódó kötelezettségeiknek megfeleljenek. Ide tartozik a fiskális konszolidáció, strukturális szerkezeti reformok és beruházások. Mind a hármat erősíteni kell. Egy másik fontos jövőbeni kihívás az administratív kapacitás erősítése a közigazgatásban, helyi, regionális szinten egyaránt. Vannak már helyben eh, projektek, és itt nem is annyira pénzről van szó, hanem hogy eh, felépítsük helyben a megfelelő struktúrákat, eh, és a munkát el tudja munkát el tudják végezni az emberek az eszközök birtokában. A kohéziós politika biztosítja az eszközöket ahhoz, hogy modern, transzparens és jól teljesítő közigazgatás működjön a bizalomra épülve, és ilyen módon vonzani tudják a régiók, a települések, a külföldi befektetőket is. És az előttem szólók is szóltak már erről. Tudjuk, hogy van egy nagy különbség a kötelezettségvállalások és a kifizetések között az éves költségvetésben. Sajnos évről évre nő ez a szakadék, ez a különbség, és egyre nehezebben tudunk eleget tenni a kötelezettségvállalásoknak. Most már eljutottunk egy olyan pontig, amikor a projektek tényleges megvalósulását likviditás hiány miatt nem tudják biztosítani. Itt nagy különbség van a politikai kötelezettségvállalások és a költségvetési döntések között nem eh, várhatják el tőlünk eh, a teljesítést, eh, anélkül, hogy ne tennék mellé a többi szükséges forrást a tagállamok politikai felelőseinek is gondoskodni kell arról, hogy hozzá lehessen férni az európai forrásokhoz, hiszen ez a, az európai emberek, az, a tagállamok pénze, ez nem a közigazgatás pénze, nem az európai intézményeket akarjuk az EU költségvetésből eltartani, hiszen a teljes EU-s költségvetésnek összesen csak 6%-át fordítjuk adminisztratív költségek ezekre belépve az összes európai intézményt. Tehát a költségvetésünk több mint 94%-át visszaadjuk a tagállamoknak és csak egy nagyon-nagyon pici hányadát használjuk fel az unión kívüli fellépésekre. Amikor tehát megfelelő költségvetést kérünk, akkor ez azt jelenti, hogy ebből a költségvetésből eleget tudjunk tenni a kötelezettségvállalásainknak, a végső kedvezményezettekkel szembeni kötelezettségvállalásének, és önöket is kérem, hogy lobbizzanak ezen cél elérése érdekében. Hölgyeim és Uraim, a mandátumom vége felé a várospolitikát is erősíteni akartam. A regionális politikán belül a városok szerepe egyre inkább megnőtt. Virágzó városok nélkül nem tudjuk elérni a 2020-as ambiciózus célokat. Városok nélkül, városok fejlődése nélkül nem lehet véget vetni a válságnak, nem lehet az európai programokat sikeresen teljesíteni. Most a ciklusom vége felé örömmel látom, hogy nagyon erős városi dimenzióval rendelkezik a kohéziós politika. De azért továbbra is megvan az ellentmondás a vidék és a város között, ezért szorosan kell együttműködni a vidék és a város politikusoknak, ugyanis ezt a két területet nem lehet külön választani egymástól. Ezek teljesen eh, érint, nagyon sok ponton érintkeznek egymással, és ezt az emberek is így érzékelik. Az a tény, hogy megvalósult egy új városi dimenzió, ez most már nagyon jól látszik, hiszen az EIDF 60 70 százalékát a városok, eh, agglomerációk fogják eh, kapni, integrált eh, beruházások lesznek, a fent fenntartható városfejlesztésre, mint egy 16 milliárd értékben, ami az 5%-os követelmények több mint kétszerese. De még ezen is túl kívánunk menni, ennél messzekre is megyünk. Még nem eh, zárultak le a tárgyalások a városi fejlesztési programokról, de ez nyilvánvaló, hogy ez eh, egy nagyon fontos dimenzió. Majd a konzultációk elemzésének az eredményét az év vége felé közé fogjuk tenni, és nagyon lényeges, hogy megmaradjon ez a lendület, az Urban Agenda, a eh, városfejlesztési politika megvalósítása kapcsán. Fontos szempont a megosztott irányítás. Ez megköveteli, hogy szorosabb legyen a kapcsolat nem csak az Európai Bizottság és a tagállamok, hanem ennél is fontosabban a nemzeti, regionális és helyi hatóságok valamennyi érintett között. A partnerség elve a kohéziós politika sikerének záloga. Nagyon jól tudom, hogy sok projekt a legjobbak közül, és sok hatékony hálózat éppen ilyen Open days kapcsán indult el. A partnerségi elv segítségével helyben megvalósulhatnak a projektek, a, a helybeliek maguknak érzik ezeket a programokat, és ilyen módon mindenki hozzájárul a közös európai célokhoz. Az Európa 2020-as célok, mondjuk nyilvánvaló európai célok, de ezen kívül vannak más célok is. A strukturális alapokkal például állami beruházásokat segítettünk, olyan beruházásokat, amik egyébként összeomlottak volna nagy európai jelentőségű közlekedési hálózatok létesítését is pénzügyileg támogattuk, segítünk megoldani az energiaellátási problémákat. Bármilyen kihívás merülhet még fel 2020-ig vagy azután, erre megpróbálunk választ adni. Nagy-nagy köszönettel tartozunk mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a reformot. Különösen és konkrétan szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentbeli kollégáknak és a régiók bizottságánál dolgozó kollégáknak. A régi Szakbizottság korábbi elnöke, Danuta Hübner asszony, és a régi bizottságának korábbi elnöke Mercedes Presso asszony és Ramon Luis Valcazel nekik tartozom elsősorban köszönettel kulcsfontosságú szerepet játszottak a reformban. És Angel Guerának is köszönetet szeretnék mondani a kitűnő együttműködésért, amit az OECD-vel tudtunk folytatni az elmúlt években és még sokaknak kell köszönetet mondanom, több arcot felismerek, olyanokat, akiket az, akikkel az elmúlt öt évben együtt dolgoztam, amikor ellátogattam különböző régiókba. Önök biztosítják azt, hogy a portfólió vált változás ellenére azért, bár más funkciót fogok mostantól betölteni, a régiók, a városok továbbra is nagyon közel állnak a szív, majd a szívemhez. És önök is nyilván eh, empátiával és eh, minden lehetővel, lehető segítséggel eh, fogják támogatni az utódom Krecu asszony munkáját és még egyszer mondom, ne áldozzuk fel a minőséget a gyorsaság oltárán, de ezért meg kell ragadni minden lehetőséget az új kohéziós politika kapcsán, hogy a e, jó megberuházásokra sor kerüljön a régiókban, és ez megváltoztatja majd pozitívan az emberek életét, új távlatokat nyit majd az emberek előtt. Amikor eldöntöttük, hogy átalakítjuk a politikát, akkor ez tervezés volt, most eljött a tettek ideje ideje, és reméljük, hogy a nyílt napok is eh, ehhez hozzájárulnak. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadom a szót. José Ángel Guérénak, az OECD főtitkárának. Tessék, öné a szó. Mihálova asszony. Lebrun elnök úr, Valkászel elnök, alelnök úr, Johannes Hahn biztos úr, kedves parlamenti képviselők, barátaim, kollégák! Nagyon örülök annak, hogy a 2014-es négy napok, nyílt napok nyitó rendezvényén itt, lehethet, itt lehetek. A Régiók Bizottságával és a Regionális Tagbizottsággal évek óta dolgozunk együtt, és ezt folytatjuk is a jövőben, hogy a hatékony regionális fejlesztést folytassuk. Néhány órával ezelőtt írtuk alá a memorandumot a régiók bizottságával, és ebben megerősített, megerősítettük együttműködésünket, és elköteleztük magunkat a, a szisztematikusabb együttműködés mellett. Nagyon fontos az, hogy Európában az intelligens beruházások megvalósuljanak. Hat éve folyik a válság, és ennyi idő telt már el, hogy több munkahelyet, zöldebb jövőt, növekedést követelnek az európai állampolgárok, de közben végesek a rendelkezésre álló források, úgyhogy ezeket okosan, stratégiailag okosan és hatékonyan kell beruházni. A célunk, hogy a polgárok szükségleteit teljesítsük, kielégítsük. 2012-ben a, az 1,2 trillióra rúgó, rúgott a közberuházások, és a közberuházások az elmúlt években kiigazító szerepet játszottak. 2007 és 2012 között a szubnacionális beruházásnak a mennyisége az OECD szerint 4%-kal csökkent. Most szeretnék felmutatni néhány kormányzati eszközt és politikai lehetőséget, hogy amely ugye azt kívánjuk megmutatni, hogy hol, hogyan és miként lehet hosszú távú beruházásokat meg megvalósítani. Ezért is koncentrálunk erre a két kiadványra, amit most kiadunk. Az egyik a 2014-es OECD regionális kitekintője, a másik pedig a How is Life in Your Region című kiadvány. Ebben az utóbbiban regionális szintre szintet célzunk meg. Ez Hollandia északi részéről, Newcastle-ről, Dánia déli részéről szól, például Rómáról, Olaszországon belül, aztán mexikói régióról, illetve az Egyesült Államokkal kötött fenntartható közösségek című együttműködési programról. Tehát ezek nagyon célzott regionális programok, amelyeket bemutatunk a How is your, is your life in your region című kiadványban. A legtöbb társadalomban a GDP és az egyfőre jutó GDP-nél sokkal több mutatja azt, hogy milyen a, a régióban a az életszínvonal. Teljesen más és sokkal szélesebb körű indikátorokat kell itt figyelembe venni. Az OECD a nemzeti indikátorokat veszi figyelembe, illetve a Better Life Indexet. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a régiókra koncentráljuk, hiszen nagyon sok dolog, ami az emberek életét meghatározza, helyi szinten dől el. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy nézzék meg azt az interaktív oldalt, amely ugyanezt a címet viseli. 24 ország több mint 300 régióját mutatja be 9 különböző dimenzióban az élet minőségét. például egészségügyi programokat, vagy mennyiben különbözik száz ország egy másik régiótól a munkanélküliség tekintetében, milyen munkahely lehetőségek vannak, a nem materiális tényezők, mint például az egészségügy, a tisztaság, stb. Ezek a, ezek a tényezők nagyban attól függenek, hogy az ember hol lakik, és általában a nemzeti szint keves, vagy a nemzeti indikátorok nem határozzák meg teljesen a régiók képét. Itt nagyon fontos szerepet játszanak az egyenlő esélyek a polgárok számára például. Gyakran megvizsgáljuk azt, hogy azokat a dolgokat, amit könnyű megszámolni, például, hogy hány kórházi ágy áll rendelkezésre, ez, ez objektív tényező, de ez nem mond mindent el arról, hogy az emberek egészségesek-e például. A szinergia rendkívül fontos a különböző aspektusok között, és ez a politikusok számára ö, nagyon sok ö, lehetőséget kíván a továbbgondolásra a különböző egészségügyi beruházások több szinten valósulhat, valósulhatnak meg. Az infrastruktúra zöldítésének nem csak környezetvédelmi előnyei lehetnek, hanem munkahelyet is teremthet, illetve bizonyos technológiák innovációjában is szerepet játszik. Ahogy a városi központok egyre növekednek, a célzott beruházás elengedhetetlen Háromból két ember vár, az OECD-ben városban él, és a városokban központosulnak a, ezek a tevék, emberi tevékenységek. A világ most már máshogy néz ki, mint korábban, ezért hoztunk létre egy metropolitán adatbankot, amely 1200 városi agglomerátumot foglal magába, közös definíció alapján. Ez egy nagy adathalmaz, a 275 legnagyobb városra koncentrálva. Az OECD lakosainak a fele él ebben a 275 vár, városban, úgyhogy ez egy nagyon fontos térkép számunkra azok az ajánlások, amelyek ez alapján megvalósulnak, nagyon fontosak és jelentősek. Ez az új megközelítés lehetővé teszi, hogy a városi és a vidéki területek között különbséget tegyünk. A, ami a ami a nagyvárosokat illeti, ezeknek fontos szerepük lehet a növekedésre, akár 200 kilométeres agglomerációban is. Úgyhogy nem csak a magukat, a városokat vizsgáljuk meg, hanem magát az agglomerációt, a gazdasági agglomerációt is. És ez, ezek a kérdések, ezeken a kérdéseken keresztül megvizsgáljuk a városi vidéki szakadást is az Európai Bizottsággal együtt kidolgoztunk egy, egy elemzést, és ajánlásokat dolgoztunk ki a vidéki városi partnerségi programokra. Itt persze fölmerülnek költségek, a magasabbak a bérek a városokban, de az árak is magasabbak de vannak egyéb nem monetáris költségek, mint például az ingázási idő, a, a légszennyezés, a zajszint, stb. Ezeket a városi hátrányokat meg lehet oldani, például hatékonyabb tömegközlekedéssel, amely csökkenti az ingázási időt, vagy környezetbarátabb autókkal, és ez munkahelyeket is teremthet. Sajnos sok város nem kovácsolt előny, nem kovácsol előnyt ezekből, és sok város inkább versenyez, ahelyett, hogy együttműködne. És a városi térkép eléggé fragmentált képet mutat, és ezáltal az lehetséges előnyök csökkennek. A metropolitán eh, nagyvárosi fragmentációnak a megszüntetése jobb gazdasági és környezetvédelmi eh, teljesítményhez vezet, és a polgárok elégedettségéhez. Hogyan lehet beruházni, hogyan érdemes beruházni? A legnagyobb kihívás Európában a nemzeti szint alatti kormányzási szint, ez 90 ezerre rúg. Például a franciaországi département megyéknek a határait úgy határozták meg korábban, hogy egy napi járóföldre vagy egy napi lovon megtett távolságra legyen a e, megye egyik határa a másiktól. Na most ezek már jelentéktelenek, ezek a távolságok, de a határok még mindig megmaradtak. Vannak olyan régiók, ahol az 1630-as évek óta nem változtak a szubnacionális közigazgatási határok. Nos, nem azon gondolkodunk, hogy hatékonyak-e még ezek a határok, és hogy megfelelnek a mai elvárásokban. 2014-es regionális kitekintéssel kapcsolatban elmondhatom, hogy az OECD országoknak kb. a fele már megvalósította az a metropolitán vagy a önkormányzati reformokat, és ezeknek a lényege az sok területen egy-egy ország politikai határainak a konszolidációjában merül ki. Minden országnak végig kell gondolnia, hogy hogyan lehet ezeket a reformokat hatékonyan végrehajtani, és miért érdemes ezeket végrehajtani. Azt is meg kell vizsgálni, hogy ez az administratív sokszintűség hogyan vezet, oda vezethet, hogy számos beruházást duplikálnak, ez további költségeket jelent, és a hatékony közberuházásokat ez hátrányosan érintheti. Az OECD-nek van egy nagyon fontos eszköze, amely a szubnacionális kormányzati szintekre koncentrál, és a hatékony közfinanszírozási ajánlásokat dolgoz ki. Most itt konkrétan három kihívást szeretnék meghatározni, a, a, hogyan lehet koordinálni a különböző kormányzati szintek között, hogyan lehet erősíteni a beruházási kapacitásokat, és hogyan lehet a megfelelő beruházási kereteket megvalósítani. Nagyon örülünk, hogy a régiók bizottsága ezeket az elveket elfogadta, magáévá tette, és ezek már megjelennek a gyakorlatban is. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy a két OECD jelentés, amelyet ma adunk ki, ezek értékes eszközök az önök számára, és ezekkel lehet igazságosabb és zöldebb növekedést elérni Európában, amely javítja az emberek életét és jólétét. A globalizált és gyors világban a polgárok egyre inkább elveszítik illúziójukat, a bizalmukat, és egyre inkább elveszettnek érzik magukat. Már nem bíznak az intézményekben, azokban az intézményekben, amelyeket az elmúlt száz évben, vagy több száz évben építettünk föl. A bankrendszer, az miniszterelnökség, a parlamentek, a különböző politikai intézmények. Úgyhogy az együttműködésünk nagyon fontos azért, hogy a kormányoknak és a polgároknak segítsünk, hogy jobb politikákat dolgozzunk ki. És Szeretnék köszönetet mondani Johannes Hánnak, elköszönni tőle, és közben ezzel egy időben üdvözölni is új pozíciójában. Thank you all. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm, Greja úr. Következő beszéd egy videóüzenet lesz. Az Európai Bizottság elnökétől, José Manuel Barrosótól kaptunk egy videóüzenetet. Kérem, indítsák el a videóüzenetet barozó úr részéről. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagy örömömre szolgál, hogy beszélhetek önökhöz egy ilyen fontos esemény alkalmával. A nyílt napok nagyon kiváló eseményt jelentenek. Néhány sikeres együttműködés Európában, a nyílt napok született, vagy onnan gyökereztethetők. Nagyon sok ilyen projekt van, aminek a gyökereit itt találhattuk meg az Open Days-e keretei között. Új kohéziós politikát indítottunk, és sok kohéziós politikai projekt is az éves találkozó alapján született meg. Nagy kihívásokat jelentett az utóbbi időszak, pénzügyi, gazdasági, szociális válság, az európai integráció, Val- valóban az európai integráció egy teszt elé, egy próba elé került a válság hatása miatt. De mi megerősítettük és bebizonyítottuk, hogy az integrációs erők győzedelmesek. Összefogtunk ebben a nehéz időszakban, megvédtük az Európai Unió és az Euróvezet egységességét, és számomra ezek fő mottóká váltak. A regionális fejlesztés rendkívül fontos, hogy a területen biztosítsuk, hogy minél erősebben vagyunk fölkészülve, egy gyorsan változó világra annál jobban tudunk teljesíteni. Ezért a közös erőfeszítésünk szolidaritáson és felelősségen alapulva most már kezdi hozni az első eredményeket egészséges, fenntartható gazdasági növekedést szolgálunk. És úgy gondolom, jó úton vagyunk, de legyünk őszinték, mi mindig előttünk áll egy hosszú út. Az az igazság, az a valóság, hogy lassú a gazdasági emelkedés, növekedés, egyenetlen és még nagyon sérülékeny. Továbbá geopolitikai problémák is felmerültek az utóbbi időszakban. Ezért rendkívül fontos, hogy tartsuk ezt a strukturális reform sebességet, ütemet, biztosítsuk a jövőben is a versenyképességet, a fenntartható munkahelyeket és a polgárok jólétét. Nagyon sokan sokáig kell, hogy várjanak, túl sokáig kell, hogy várjanak munkára, és így nehezen tudnak elérni jobb életkörülményeket. És sokan azt mondják, hogy Európa csak a megszorítási intézkedésekre koncentrál. De szeretném ezeket emlékeztetni arra, hogy a prioritásunk mindig az volt, hogy jó munkahelyeket biztosítsunk, magasabb életstandardokat, életszínvonalat, jobb életminőséget minden európai számára, jelenleg és a jövőben. Ösztönözni kívánjuk az intelligens, befogadó gazdasági növekedést, aminek az alapja az innováció és a tudás sok mindent megtanultunk, és fájdalmas leckéket tanultunk meg a válság idején. A eladósodás, akár állami, akár magáneladósodáson alapuló növekedés az művé és fenntarthatatlan. Ezért a költségvetési konszolidáció, valamint a pénzügyi stabilitás rendkívül fontos előfeltételei az egészséges növekedésnek és a versenyképességnek. A mi elképzelésünk az volt, és most is az, hogy a növekedést kell, hogy szolgáljuk a jövőben, a növekedésbe és a jövőbeni munkahelyekbe való befektetés, konkrétan a kutatásba, innovációba való befektetés is életbevágó. Ezért az Európai Bizottság részéről egyértelműen azt mondtuk, hogy strukturális konszolidációra van szükség, de a reformokon túl jövőbe való befektetésre is szükség van. És az Európai Bizottság ezért határozottan védte az európai költségvetést a következő 7 évre vonatkozóan. Ez pontosan egy modern befektetői, beruházói költségvetés. A költségvetés célja a növekedés, munkahelyteremtés, és megfelelően kívánja kiegészíteni a nemzeti költségvetéseket. Európai dimenzióra koncentrál, és nem a nemzeti költségvetések helyébe kíván lépni. A kohéziós politika a növekedés orientált költségvetés egyik jelentős pillére. Ezért a kohéziós politika jövőjének végiggondolása rendkívül fontos volt. A jogosultságok kultúrája megváltozott. Ugye korábban a kormányok a nemzeti boríték méretére, vastagságára koncentráltak, ugyanakkor most már inkább programoknak, projekteknek, innovációnak, a zöld gazdaságnak és a 2020-as céloknak kell az elsőbséget biztosítani. Észszerűek kell, hogy legyenek a befektetések. És ez egy új megközelítés, ez vezetett a partneri megállapodásokhoz az egyes tagállamokkal stratégia fölállításáról van szó, aminek most már a végrehajtási oldalát éljük. A támogatás minőségét is javítani kell. Nem csak pontosan a kiadási összegről van szó, hanem arról is szó van, hogy ez a kiadás milyen minőségű, hogy a támogatás milyen a minősége milyen. Természetesen semmit nem lehetne ezekből elérni, hogyha önök nem vennének részt aktívan a helyszínen ebben a munkában, és ez egy hatalmas felelősség. A kohéziós politika valójában szolgálhatja az európai emberek napi életét, fokozhatja az életminőségüket, munkahelyeket kínálhat. Pontosan ez az, ami fontos a polgárok számára, ami az Európai Unió hozzáadott értékét bizonyítja ami azt mutatja, hogy az Európai Unió a szolidaritásról szól. Pontosan ezért harcoltunk egy befektetői költségvetésért. Nem Brüsszel szolgálja ez, hanem a régiókat, az egyetemeket, az egyetemistákat, a tanulókat, a kutatókat, a gazdákat. A kohéziós politika nem régi fajta politika, ez egy befektetői politika, beruházási politika, és tudjuk, hogy Európának beruházásra van szüksége a növekedéshez. Kedves barátaim, az elmúlt tíz évben drámai időszakokat éltünk át, erős nyomás alatt voltunk, és úgy gondolom, ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy bizonyítottuk, mennyire rugalmasan tud eljárni az Európai Unió. Ellenálltunk nagyon erős nyomásnak, és amikor sokan a legrosszabbat jósolták, az euró övezet felvonulását, sőt az Európai Unió szétesését, bebizonyítottuk az integráció erőjével, hogy a fragmentáció ellen igenis föl lehet lépni. És pontosan kollektív felelősségünk az, hogy a következő tíz év ragyogóbb legyen. Ezért e, megerősödtünk a válság idején, jobban felkészültünk a jövőbeni kihívásokra, és a nagyon gyorsan változó világ nyújtotta lehetőségek kihasználására. Szeretnék köszönetet mondani a támogatásukért, a kiváló együttműködésért, amit a, ebben a nagyon nehéz időszakban kialakítottunk. A legnehezebb időszakokban és a legnehezebb pillanatokban mindig is tudtam, hogy minden szinten a vezetők, a régiókban, a városokban, pontosan azért, mert vezetői felelősségük van, meg fogják érteni, hogy mennyire nehéz döntéseket kell, hogy hozzunk. Ezért Természetesen egy sikeres hetet kívánok, sikeres nyílt napokat, és mindenek előtt nagyon sok sikert kívánok a régiók számára, közös Európánk jövője számára. Köszönöm a figyelmet! Now we continue with the... Folytatjuk a parlamenti képviselők hozzászólásaival, itt a Regi Szakbizottság tagjai kapnak szót, illetve a Régiók Bizottságában dolgozó kollégák. Kezdjük a Régiók Bizottságával, hiszen ma önök a vendégeink. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló időzítés. és talán az lenne a legjobb, hogyha ez frakciónként lehetne hozzászólni, és a néppárttal kezdhetnénk a hozzászólások sorát. Schneider úr fog először hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, eh, Michael. Elnézést, de azt kérem, hogy két percben szóljanak hozzá, sajnos ennyiben kell korlátozunk a hozzászólási időt. Elnök úr, Elnök asszony, köszönöm. Ez 100%-a több, mint amire számítottam, mármint az idő. Azzal kezdeném, hogy az rendelkezésre álló idő csak azt teszi lehetővé, hogy egy-két pontot felvázoljunk, én is csak néhány megjegyzést kívánok tenni. A rendezvény címe Growing Together, ha ezt megpróbáljuk lefordítani más nyelvekre, akkor ez többfélét is jelenthet. Egyrészt összenőni, egyé válni, de azt is jelentheti, hogy együtt váljunk erősebbé. És ez pontosan az, amit ma tekintettel az általános kihívásra a legszükségesebbnek tartunk. Egyetértek Hán biztos úrral a tekintetben, hogy a következő évekre megvetettük a kohéziós politika jó alapjait. Beruházás, növekedés, a versenyképesség erősítése, munkahelyek létrehozása lehetségessé válik. És az Európai Unióban ez lehetővé teszi majd a további eh, konvergenciát, eh, közeledünk egymáshoz, egymást erősítjük, és ez a kohéziós politika lényege. A keretfeltételek, amelyek között ma a politikai munkát végezzük, eh, szükségesé teszik, hogy a korábbinál még nagyobb kohézióra van szükség. Csak az ukrajnai konfliktusra utalnék. Az elmúlt évtizedekben nem volt dolgunk ilyesmivel vagy a közelkeleti helyzet, az IS, az iszlám állam, azután ott van az észak-afrikai helyzet, vagy az, hogy drámaian nő a migráció, az előbb említett események következményeként is. Ez mind érinti az Európai Uniót, megköveteli, hogy összefogjunk, együtt lépjünk fel, közösen reagáljunk ezekre a kihívásokra. A régió bizottságának képviselője ként azt mondom, hogy mindezek a geopolitikai konfliktusok a e, regionális vagy a helyi települési hatóságokat és önkormányzatokat is érintik. Őket be kell vonni a döntéshozatali folyamatba, lehetővé kell tenni, hogy mi is minden intézkedésben részt vehessünk, mindenbe beleszólhassunk. Ezért nagyon örülök annak, hogy itt a parlamenttel, a Regi Szakbizottsággal ismét meg tudtuk szervezni az Open Days-t, ami eddig is nagyon e, gyümölcsözőnek bizonyult. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót a Regi Szakbizottság egyik tagjának, Dajcs Tamás képviselőnek. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnökasszony, asszony, tisztelt biztos úr, kedves eh, kollégák! engedjék meg hogy elsőként én magam is eh, kifejezzem az örömömet hogy eh, az európai unió a régiók bizottsága jó hagyományának megfelelően október elején újra elérkezett az open days eh, időszaka egy olyan konferencia egy olyan tanácskozás lehetősége ahol a magunk mögött hagyott időszak eredményeinek az értékelésén túl lehetőséget tudunk önmagunk számára teremteni arra, hogy az előttünk álló évek, esztendők feladatait is eh, áttekintsük. Az elmúlt hét az Európai Parlamentben a november 1-én megalakuló új Európai Bizottság biztos jelöltjeinek a meghallgatásával telt. Ezen meghallgatások sorában az Európai parlament regionális fejlesztésért felelős bizottsága a kohéziós politikáért a regionális fejlesztésért felelős román biztos jelölt asszonyt creu asszonyt is eh, meghallgatta. ezen a bizottsági meghallgatáson nagy hangsúllyal merült föl annak a problémának a sürgető megoldása amit röviden úgy lehet leírni, hogy a 2013-as esztendő végére az Európai Unió tagállamai az Európai Unió fejlesztési programjait megvalósító régiók által végrehajtott projektek az unió bizottságához benyújtott számláiból 23,4 milliárd eurónyi összeg az, amelyik kifizetetlen számla. A tavalyi esztendő végére a regionális fejlesztési programok keretében megvalósított fejlesztések, projektek bizottsághoz benyújtott számláinak a hátraléka meghaladta immár a 23 milliárd eurót. Ez a kérdés, ez a probléma, az a jelenség, hogy az érvényes szabályokkal ellentétben, amelyek azt mondják, hogy az Európai Bizottságnak a benyújtott számlákat 60 napon belül kell ellenőriznie, és az ellenőrzést követően a megfelelő számlákat kifizetnie. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása az előttünk álló időszakban a regionális fejlesztési politika hitelességét érintő problémává válhat. egy másik biztosjelölt asszony georgieva asszony aki a pénzügyekért lesz felelős a következő bizottságban az ő meghallgatásán az a tény az az adat az az információ vált közkincsé hogy ha és amennyiben ez a folyamat tovább zajlik akkor a ki nem fizetett számlák nagyságrendje a 2014-es esztendő végére akár a 30-35 milliárd eurós összeget is eh, elérheti. Én nagyon remélem, hogy eh, az Open Days rendezvényei, a közös gondolkozás az abból a szempontból is eh, segítséget nyújt mindannyiunk számára, hogy az előttünk álló időszakban ezt az adósságát az Európai Unió, az Európai Bizottság a szó kézzelfogható és átvitt értelmében is le tudja dolgozni helyreálljon a regionális fejlesztési politikának az a hitelessége hogy a különböző operatv programok keretében megvalóstott fejlesztések fedezetének megteremtése végett az európai bizottsághoz benyújtott számlák azok időben megfelelő ütemezéssel lesznek eh, kifizetve gy a most induló hétéves fejlesztési periódusban az elfogadott megalkotott partnerségi megállapodások keretében megvalósuló operatv programok költségvetési finanszrozási fedezete is előteremtődik. én abban bzom hogy a mostani konzultációnk ennek a problémának a megoldásához is közelebb visz. köszönöm szépen. Merci. Je donne la parole maintenant. Köszönöm szépen. Karen Sanders a Régiók Bizottság részéről. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt főtitkár, az elmúlt másfél órában egyetlen szót sem használtak gyakrabban, mint azt, hogy beruházás. És valóban, hogyha a válságból kiutat szeretnénk elérni, akkor intelligens beruházásokra van szükség és itt Európában az önkormányzatok ezen a területen nagyon fontos szerepet játszanak. Ezért a legfontosabb célok közé tartozik az én frakciómban az, hogy elérjük azt, hogy az investíciós, tehát a beruházási kapacitásokat erősítsük az önkormányzatokban, ne csak megtartsuk, hanem erősítsük, támogassuk. Ehhez az első alelnök, Maréni asszony néhány héte, hete egy javaslattervezetet nyújtott be, amelyben talál, megtalálható az OECD ajánlása a közberuházások témájában. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes együttműködési lehetőség lehet az OECD-vel. A beruházási problematikának azonban ahhoz is van köze, hogy Európában, az európai jogi keretekben nagy különbségek vannak, illetve hogy ezeket nemzeti jogba át kell, át kell helyezni, meg kell valósítani. E, itt a könyvelési normákról van szó, elszámolási normákról van, sztenderekről van szó, amelyek miatt nagy nehézségeik vannak e, bizonyos önkormányzatoknak e, az európai támogatások lehívásában. Hán úr, az elmúlt években nagyon jó volt az együttműködés, és valóban most ez nagy kihívás ezt a jó együttműködést az ön új megbizatási területén folytatni. Például a szomszédság politika területén van itt lehetőség arra, hogy a, know, az, az, a régiók bizottságának a know-how-ját például Ukrajnában használhassuk, ahol is a regionalizációs folyamatot kellene támogatni, erősíteni. És a határon átnyúló együttműködésben is látok itt lehetőséget, például az ukrajnai vagy a moldáviai kormányt abban támogassuk, hogy megteremtsék annak a feltételeit, hogy az európai unióval határos területein határon átnyúló regionális együttműködési egységeket hozzanak létre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Krél asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakoznék az előttem szólóhoz, Lambert úrhoz, és szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért Hán biztos úrral, az elmúlt öt évben a régiók bizottságával. Nagyon jó volt az együttműködés. Valóban jó kohéziós politikát sikerült megvalósítani, legalábbis papírom. Na most ezt meg kell persze valósítani a régiókban is, és azt remélem, hogy az elkövetkezendő hét is segítségünkre lesz ebben beszélhetünk arról, hogy mi az, ami valóban megvalósult abból, amit a parlament és a régiók bizottsága szerettek volna elérni. Mit szeretnénk, mi volt a célunk, és a megvalósításban az operációs szinten, operatív szinten mi történik meg. Valóban szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz. A szomszédsági politika, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó jelzés az, hogy a régió, regionális politikáért felelős biztos lesz a felelős a jövőben a szomszédsági politikáért. Azt hiszem, hogy korábban a szomszédsági politikát túlságosan a külpolitikusok vonták a maguk kompetenciájába. Ez most jó lesz, hogyha a szomszédsági politikában a regionális együttműködés is szerepet játszik. Sok sikert kívánok a biztos úrnak, és azt remélem, hogy a jövőben ezen a, ebben a reszortjában is együttműködünk. De van egy kérdés, amit mindenképpen szeretnék fel tenni. Mi lesz a helyzet a kifizetésekkel? Hogy sikerül előre haladni? Nekünk az Európai Uniónak nagyon fontos, hogy ki is tudjuk fizetni azokat a dolgokat, amelyeket megír, megígértünk, és hogy a régiókban, településeken megvalósítandó projektek meg is valósulhassanak. Azt hiszem, hogy most 23 milliárd eurónyi kifizetést nem tudtunk megvalósítani, a jövőben 300 milliárdnyi beruházási programot akarunk megvalósítani, de már az eddig um, jóváhagyott programokra sem tudjuk kifizetni a pénzt. Mit mondjunk a régióknak? Hogy álljunk elébük? Mit mondjunk nekik? Hogyha nem sikerül megoldani ezt a problémát, akkor sokkal ez nagyobb bizalomvesztést jelent. Jó lenne, hogyha a nyílt napok során a régiók azt látnák, hogy az Európai Unió a tartozásait ki is fizeti a régióknak. Köszönöm. Terkerk képviselő. On behalf of the uh, ALDE group. Az ALDE frakció nevében szeretnék köszönetet mondani Mihálova asszonynak hogy vezeti ezt az ülést. És Han biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy elindította a párbeszédet a városi agendára. Falkaszer úrnak is szeretnék mondani, az Európai Parlament elnök helyettesének nevezték ki. Biztos vagyok ebben abban, hogy a helyi és a regionális hatóságok hangját a parlamentben tudjuk majd hallani és hallatni. Az OECD főtitkárjának a prezentációja tetszett nekem, és az ő beszédében sok helyen azt láttam, hogy megerősít olyan témákat, olyan tudást, amivel én foglalkoztam az elő, a jelentésemben az új integrált európai városi agenda témájáról. Ez a téma nagyon trendy. Sokan beszélnek erről, tudósok, politikusok, politika alkotók, és nagyon nagy szükség van erre most is. Hogy mit is jelent egy városi terület, vagy egy város, a tekintetben tetszett, amit Guria úr mondott, a régió alatti szint, hogyan lehet kezelni azt, hogy mi is egy régió azt mondta, hogy egy olyan terület, amit lóháton meg lehet járni egy nap alatt. A modern időben azt mondanám, hogy egy város vagy városi régió, régió az egy olyan terület, ahol amit egy nap alatt bicikli meg lehet tenni. Ez talán egy jó megfogalmazása lenne a városi vita dimenziójának a meghatározásához. Természetesen szükség van az európai eszközökre, az előttem szólók mindannyian megerősítették, hogy több célzott pénzre van szükség, hogy segítsük a gazdaságot helyi és régiós szinten. A nemzetállamok nem biztos, hogy jól tudják, hogy mi a hatékony. Az OECD jelentés az segít nekünk abban, hogy jobban tudjuk megközelíteni, jobban meg tudjuk ismerni, hogy mi történik az egyes régiókban. És így hatékonyan, lehetőleg hatékonyabban tudunk föllépni az iránymutatásainkkal, és jobban lehet szervezni a közbefektetést, a közberuházást. Az együttműködésre mindannyiunk részéről szükség van ahhoz, hogy a jobb Európát szolgáljuk. Köszönöm. Tomásics asszonyi a szó az ECR frakció részéről. Kohezijska politika glavni je investicijski alat Europske unije. S od jedne trećine... Kohéziós politika az egyik legfontosabb beruházási eszközünk, a költségvetésünk egy harmadát teszik ki. 310 milliárdot költöttünk ilyen beruházásokra 2007 és 2013 között. Most nagyon fontos, hogy a városfejlesztési programokkal kiegészítve valósulassanak meg a 2020-as stratégia céljai intelligens szakosodásra van szükség, így tudunk valóban hatékony beruházásokat végrehajtani azokban az ágazatokban, amelyek a legnagyobb sikerrel kecsegtetnek. Fontos a mérhetőség, hiszen kvantifikálható eredményeket akarunk látni. Ezeket lehet értékelni, és akkor lehet megmondani, hogy egy adott beruházás valóban elősegítette a növekedést eh, Európában vagy sem. Minden egyes kiadott eh, euró meg kell, hogy eh, térüljön, és még nagyobb növekedést, foglalkoztatási helyzet javulását kell, hogy generálja. A programok, a kohéziós politika valóban a gazdaság fellendülését kell, hogy eredményezze. Köszönöm. Szilberg kollega következik. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament tisztelt képviselői és a Régiók Bizottságának tisztelt tagjai. Szeretettel köszöntöm Önöket, természetesen Háni biztos urat is, és az OECD főtitkárát, Gania urat, és az Open Days, a nyílt napok megnyitó ülésén. Han biztos úr, szeretnék gratulálni önnek az új biztosi nevezéséhez, és köszönöm és kívánom azt is, hogy az új területen is sokat tegyen majd a régiókért is. Az OECD szabályozása szeretné, hogyha a, például a mezőgazdaság és a regionális fejlesztés, a vidéki és a fejlesztés közötti kapcsolat erősödne. Szeretnék egy kérdést feltenni az OECD főtitkárának. Az OECD elég sok kutatást végzett a vidékváros kapcsolatáról, kölcsönös függőségről, illetve az egymás kiegészítő szerepükről. A kérdés az, hogy van-e valamilyen masterplan a vidék, illetve a városok fejlesztésének az együttes támogatásához. A vidéki közösségek években eh, megmutatkozik -e az ilyen beruházásoknak a eh, munkahelyteremtésben megnyilvánuló hatása. Köszönöm. Jakub Csics úr következik az eh, Regi Szakbizottság, illetve a Régiók Bizottsága ALDE csoportja képviseletében. Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, mindenek előtt szeretném üdvözölni Önöket az ALDE frakció nevében itt az Európai Parlamentben. Jó munkát kívánok eh, a Regiszak Bizottságban dolgozó kollégáknak. Az Open Days olyan rendezvény, amelyet eh, többekkel együtt 12 évvel ezelőtt eh, indítottunk útjára, akkor rendeztük meg először ezeket a nyílt napokat. És isztriai város mindig is azt képviseltem, hogy a városok, a régiók rendkívül fontosak az Európai Unióban a, a demokrácia fejlődésének a szempontjából is. A néppárti és a szocialista kollégák már hangot adtak egy aggálynak, amihez én is szeretnék csatlakozni. A kollégák említették, hogy projektek eh, finanszírozásával kapcsolatban sok a eh, probléma, komoly aggályok merültek fel ezzel eh, a problémával kapcsolatban a kifizetetlen számlák nagyon súlyos problémát jelentenek, és mi nagyon-nagyon aggódunk a késedelmes kifizetések miatt, és azt látjuk, hogy mindenütt Európában ehhez így viszonyulnak. Még egy teljesen más dolgot is hogy említsek meg. Gondolkoztam azon, hogy az eszközök abszorciával kapcsolatban esetleg vannak-e problémák, és feltettem magamnak azt a kérdést, hogy bizonyos régiók miért kevésbé sikeresek, bizonyos régiókban miért nem sikerül célzottan felhasználni ott helyben az EU-ból érkező eh, támogatást, eh, pénzeket. Az európai szint és a helyi szint között nyilvánvalóan, hogy szükség van egyeztetésekre, task force-ok jöttek, és ezek próbálják elérni, javítani az abszorciós kapacitást minden régióban egy csónakban ülünk, közösen kell erőfeszítéseket tennünk, és meg vagyok győződve arról, hogy mindenek előtt a polgárok felé kell tudunk bizonyítani, hogy a forrásokat jól használjuk fel, mert ha ez nem így történne, azt nem fogják nekünk megbocsátani az emberek. A pénzeket eh, oda kell irányítani, ahol ezekre a legnagyobb szükség van. Nagyon fontos, hogy az új eh, biztos asszony majd, és ezt javasolni is fogom neki, egyfajta válságkezelést is végezzen, hogy végül is azokat az államokat és régiókat tudjuk a legjobban segíteni, akik eddig nem tudták jól felhasználni a forrásokat. Köszönöm, Kimmer úr, a szó. Um, thank you, and on behalf of the ECR. Köszönöm az ECR frakció nevében, szeretném üdvözölni Önöket. Goreas úr, fontos területekről beszélt, ahol együtt kell dolgozni. Én három fő területről szeretnék beszélni. Az ECR frakció úgy gondolja, hogy ezeken a területeken nagyobb koncentrációra van szükség először is. A kihívást jelentő régiók, Írország és egyéb olyan régiók, ahol jelentős kihívások állnak föl, ezekhez közelebb kell, hogy legyünk. A mobilitási projektek integrált részei kell, hogy legyenek az ilyen kihívásokkal szemben álló régiók esetében. A kockázatos régiókban a közlekedési infrastruktúra is koncentrálni kell, ezt még most nem európai kihívásnak tekintjük. Szeretném felhívni az új Európai Bizottságot, hogy jelentessenek meg egy zöld könyvet a témáról, azért, hogy a témáról az érdekelt felekkel és az EU intézményekkel részletes vitát folythassunk, és hogy megfelelő válaszokat tudjunk találni. Másodszorban a katasztrófa helyzetek megoldására is koncentrálnunk kell. Meg kell változtatnunk a megközelítést, a ilyen katasztrófa helyzetekre fölkészültségünket fokozni kell. Végül pedig a bürokráciát valóban csökkenteni kell, csökkenteni kell a bürokratikus terhet. Ez nem csak a nemzetközi versenyképességet és hatékonyságot fogja növelni, hanem kapacitásokat is felszabadít a helyi és regionális hatóságok szintjén. Köszönöm. Köszönöm. Bronis Rope úré a szó. parlamento Köszönöm, én új vagyok az Európai Parlamentben, és korábban 22 éve keresztül polgármester voltam, és tényleg valóban jól tudom, hogy a helyi és a régiós hatóságok mit is tehetnek a polgárok érdekében. Ezért különösen örülök annak, hogy ma felszólalhatok a GUE frakció nevében. Európa a polgárokból indul ki. Úgy gondolom, hogy az Open Days intelligens beruházás az emberekre nagyon fontos cím ki kell, hogy tudjunk lépni a válságból, meg kell, hogy erősítsük a versenyképességünket. Úgy gondoljuk, hogy Európában a helyi és a régiós hatóságok nagyon jól értik azt, hogy a versenyképesség és az életminőség egész Európában csak akkor érhető el, hogyha sikeresen hajtjuk végre a kohéziós politikát. A helyi és a régiós hatóságok rendkívül fontos szerepet játszanak. Ők állnak a legközelebb az emberekhez, és ezért is nagyon fontos, hogy a Régiók Bizottsága továbbra is járuljon hozzá a kohéziós politika javításához. A frakciónkban mindent megteszünk azért, hogy az Európai Bizottság a kohéziós politikán keresztül az összes polgárt szolgálja. Köszönöm szépen. Zemátova asszonyi a szó. Jó estét! Üdvözlök mindenkit! a KKV-k témájához szeretnék hozzászólni, illetve arra, hogy a KKV-knak fejlődniük kell, és hangsúlyoznám mindig a helyi kapcsolatok, a városok, a régiók szintjén. Azért, hogy ezek a cégek valóban fenntarthatók legyenek környezeti szempontból, illetve a polgárok egészségügyi és élet elvárásainak is megfeleljenek, ez is rendkívül fontos. Ez nem mindig így van. Vannak olyan városok és régiók, ahol egyfajta ipari ágazat fejlődött csak ki, és gigantikus üzemek épültek föl. Ezért a stabilitási és növekedési paktumon belül nagyobb rugalmasságra van szükség. Ehhez várjuk az együttműködést a parlament, a bizottság és a régiók bizottsága részéről. A frakciónk részéről mi mm, készen állunk az együttműködésre. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a végkövetkeztetések következnek. Felkezett úrnak adom meg a szót, alelnök úrnak, alelnök úrnak adom meg a szót, hogy foglalja össze a ma délelőtti vitát. Köszönöm szépen. Hát nem mindenképpen következtetéseket szeretnék levonni, hanem röviden szeretném összefoglalni az eddigieket, mert a REGI és a KOTER bizottság együttes ülésére kerül sor hamarosan. Nos, néhány rövid szó. Először is köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm, hogy itt voltak, részt vettek ezen a mai ülésen. 2014-es nyílt nap rende- kezdő rendezvényén a legjobbakat kívánom mindenkinek. Remélem, hogy valóban jól hogy hasznosnak találják ezt, ezeket a workshopokat. A témák, amelyeket választottunk, rendkívül fontosak. Az is fontos azonban, hogy hogy kapcsolatokat ápoljunk a többi régióval, eh, kollégákkal, hogy a jó bevált gyakorlatokat megosszuk egymással hogy a következő hét év regionális és kohéziós politika szintjén valóban siker legyen Európában. Ez eh, nyilván nagyon jó lenne, a polgárok eh, életében is nagy változást hoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm az alelnöknek. Most pedig, ami a valódi köve- végkövetkeztetéseket illeti, a régió bizottságának alelnökének, al első alelnökének adom meg a szót, Marini asszonynak tessék. Presidente, Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani a felszólalásokért, a parlamenti képviselők, a biztos úr, a Régészek Bizottság elnökének a hozzászólásáért, a Régiók Bizottsága tagjainak hozzászólásáért. 12 évvel ezelőtt indítottuk az Open Days kezdeményezést, és rendkívül fontos időszak ez a helyi és regionális hatóságok számára. Főszereplőké válunk az európai intézményekkel folytatott párbeszédben lehetségesnek bizonyul ilyenkor a jó gyakorlatok cseréje. Ebben az évben a vezérfonal szükségszerűen a növekedés és az intelligens beruházás, hiszen ez járulhat hozzá ahhoz, hogy vissza tudjuk adni a munkahelyeket, újra tudjuk biztosítani a növekedést az országok számára, de intelligens és életminőség szempontjából is változás kell, hogy tapasztaljunk ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy minden szükséges ahhoz is, hogy egy új tervezési időszakot meg tudjunk indítani a 2014-2020-as kohéziós politikai időszakát. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a regionális és a helyi való, ö, hatóságok szempontjából a kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz. Nagyon sok régióban az egyetlen eszköz, ami rendelkezésre áll a helyi és a regionális kormányok számára, hogy enyhítsék a régió közti különbséget, de főleg, hogy enyhítsék a fej, régión belüli fejlődési különbségeket és Az egyike azon kevés eszközöknek, amelyel javítani lehet a polgárok életminőségét. Végkövetkeztetésként három témát szeretnék kiemelni. Az egyik az OECD főtitkárjának a szavaira utalnék vissza olyan eszközre van szükség, a GDP-n túl is, amivel megfelelően tudjuk értékelni, hogy hogyan járulunk hozzá a növekedéshez és a jóléthez, az állampolgáraink jólétéhez. 1968-ban Kennedy azt mondta, hogy a GDP mindent tud mérni, és mindazt, ami miatt érdemes élni. Szerintem nekünk figyelembe kell vennünk, hogy történtek előrelépések ezen a területen. A régió bizottság az utóbbi években már másképp is próbálta mérni a fejlődést, nem csak a GDP-vel, hanem új indikátorokat dolgozott ki a kohéziós politikai mérésekhez. A Koter szakbizottsági elnök utolsó jelentésében a 2013-at követő kohéziós politika értékeléséről szól. Ezért másképp kell most már szélesebb körben kell vizsgálnunk azokat az indikátorokat, amelyekkel különböző elemek területén történt előrehaladást lehet mérni. De végig kell azt is gondoljuk, hogy 2008 és 2013 között mi történt mínusz 20% közberuházás valós értékekben, reál értékben kiszámítva. Ez azt jelenti, hogy a válság miatt a közberuházás jelentősen csökkent, és ahogy a hatodik kohéziós jelentésben szerepel, hogyha nem vennénk figyelembe a strukturális alapok hozzájárulását, akkor ez a csökkenés sokkal drámaibb lett volna. A kohéziós, európai kohéziós politika ezekben az években, a válság éveiben, a nehézségek ellenére az egyik legfontosabb beruházási, közberuházási forrás jelentették, ami a helyi és regionális hatóságok rendelkezésére állt. A mai munka a ma délutáni ülésünk első részében elhangzott felszólalások, illetve az e- ezt követően a régi szakbizottság és a KOTER régiós bizottsági bizottság közös munkája hozzá tud majd járulni a következő programozási időszak operatív aspektusainak a kidolgozásához. Az Európai Parlament egy olyan javaslatot állt elő, amit mi a Régiók Bizottság részéről osztunk vagyis a költségeket olyan projektekre, olyan konkrét valós programokra kell szállni, amelyeknek az eredményeit kézzelfoghatóan tudjuk látni, illetve a strukturális alapokat gyorsan lehessen használni minden szinten. Vagyis például a strukturális alapoknál a társfinanszírozást minden szinten, nemzeti, régiós és helyi hatósági, közösségi, községi szinten is, önkormányzati szinten is, úgy lehessen kezelni, hogy a növekedési és stabilitási paktumon kívülinek tekintjük ezeket, vagyis azokat az infrastruktúrás projekteket, azokat a közberuházásokat, azokat a környezetvédelmet és a növekedés szolgáló beruházásokat, amelyek most jelenleg nagyon lassan haladnak, ezeket a beruházásokat föl lehessen gyorsítani. Remélem, hogy a mai párbeszéd is hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a strukturális alapok felhasználásának a minősége, és a régiók és helyi hatóságok valójában tudják használni, használni ezeket a forrásokat a polgárok életminőségének javítása érdekében. Köszönöm. Thank you. This was the... Köszönöm szépen. Ez volt a záró beszéde a Nyílt Nap nyitórendezvénynek, a 2014-es Nyílt Nap nyitórendezvénynek. Most pedig folytatjuk a munkát. A Regi Szakbizottság az Európai Parlament részéről, és, és a Koter bizottság, tehát a területi kohéziós politikáért felelős régiók bizottsága beli szakbizottsági együttesülés következik. Kérem mindenki foglalja el a helyét. Ladies and gentlemen, please take your seats. We continue with... Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet, és folytatódik a két bizottság együttesülése. may we begin? I'll ask all the members of the committees to take their seats and we begin. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet, és kezdenénk a bizottságok ülését. Köszönöm. Kedves Wozniak úr, tisztelt regionális bizottsági tagok, Régiók Bizottsága tagjai, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy ma az Európai Parlamentben üdvözölhetem Önöket. Az első alkalommal kerül arra sor, hogy ebben a plenáris teremben tartjuk meg az együttesülést. Remélem, hogy a mai ülésünk lehetőséget nyújt arra, hogy véleményt cseréljünk és gyümölcsöző párbeszédet indítsunk. A kohéziós politikai jogszabályalkotó csomag 2014-2020-as tárgyalási időszakában a mi, mi szakbizottságunk előnyére vált a kotára való együttműködés. Várjuk továbbra is a hozzájárulásukat a végrehajtási időszakban. Különös tekintettel Várjuk a véleményüket a hatodik kohéziós jelentéssel kapcsolatban. Tudatában vagyok, hogy milyen elvárásokat határoztak meg a Régiók Bizottságának állásfoglalásában 2014. júniusában az új Európai Uniós jogszabályalkotó dörvényhozási ciklusra európai önkormányzatokba való beruházás a több munkahelyért, a növekedésért és a fenntarthatóságért elengedhetetlen, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Unió megfelelően felkészült legyen a jövő kihívásaira. A regionális szakbizottságban világos az agenda. Az elkövetkezendő évben a hatodik gazdasági szociális területi kohéziós jelentésre koncentrálunk, az EU politikák városi dimenziójára. A hatékony az, az európai strukturális és beruházási alapok hatékonyságára vonatkozó ö, ö, intézkedésekről szóló iránymutatások kidolgozására kerül sor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, e, ezen év e, nyílt, napja, nyílt napjának a témája a városok és a régiók növekedési pályára állítása és a konvergencia. E, hogyan lehet ezt elérni, és a kohéziós politikai eszközökből előnyt kovácsolni? Ez egy nagyon aktuális vita. Ez a programozási időszak a kohéziós politikában az egyik legnagyobb kihívást tartogatja. A pénzügyi és gazdasági nehézségek már egy évtizede tartanak lassan, és ez sok régiónak okozott visszaesést. Az Európai Uniós alapok számára elengedhetetlen, hogy eredményeket hozzanak. Tudjuk, hogy az Európai Uniós költségve, regionális politikai költségvetést megkurtításra került, és azt várjuk, hogy még nagyobb lesz a köz ellenőrzés az a kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel a regionális alapokat. Fenn kell tartanunk a költségvetési elkötelezettséget, a éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során, és a növekedés és munkahelyteremtésben a legjobb eredményeket elérni a régiók, és a városok központi szerepet játszanak a politikai végrehajtásban. Nagyon örülünk annak, hogy új és hatékony eszközök állnak rendelkezésünkre az integrált területi beruházás és a közösségi vezetésű helyi fejlesztési eszközzel. A helyi területi önkormányzatok központi szerepet kell, hogy játszanak a végrehajtásban. A gyakorlatba kell átültetni a helyszín alapú megközelítést, és nagyobb együttműködésre van szükség a regi és a kóter között ebben a folyamatban. Köszönöm a figyelmüket, és várom a gyümölcsöző vitát. Köszönöm. Boznyák úr, tisztelt Mihálylova asszony, régi bizottsági képviselő, kedves kollégák, régiók bizottságából, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy mindannyian itt összegyűltünk ma ezen az ülésen, az Európai eh, Parlamenti Regionális Fejlesztési Bizottság és a Kotek Régiók Bizottsága eh, Bizottság eh, együttesülésén. Először kerül sor a plenáris teremben erre az ülésre, Úgyhogy külön köszönetet szeretnék köszön- mondani Mihajlova asszonynak és munkatársainak és az Európai Parlamenti Titkárságnak, hiszen ők tették mindezt lehetővé. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha engedik, lengyelül folytatom. Szanowni Państwo, spotykamy się... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! újra együttesülésre került sor a két szakbizottság között. Engedjék meg, hogy még egyszer hat között sem a regi bizottság tagjait, és azokat is, akiket, az, az új tagokat, de a régieket is, azokat is, akiket már ismerünk. Mindenkit köszöntök tehát, akivel az elmúlt időszakban is már sikerült együttműködni a kohéziós politika területén. Nehéz időket élünk, Úgyhogy mindenki érzi, hogy vitatott kérdéseket kell itt megoldani. Partnerségi együttműködések megkötésére van szükség, az operatív programok elfogadására. Nagy elvárások vannak az új támogatási időszakra. Emellett nagyon magas szintű elvárások vannak azzal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet ez a felkínált eszközöket használni. Persze ezzel egy időben az is világos, hogy az Európai Bizottság nagyon szigorú szabályokat határozott meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket a pénzeket elkölteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elsősorban azt kell hangsúlyoznunk, hogy nagyon jó új eszközök jöttek létre, például az ITI, az integrált területi beruházási eszköz. Aztán emlékszünk egy másik kezdeményezésre a városi területen, aztán egy jelentésre, amely világossá tette, hogy milyen nagy kihívások előtt állnak a városok az elkövetkezendő években, és arról is volt szó, hogy milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy hatékonyan szembe tudjunk nézni ezekkel a kihívásokkal. E, a kohéziós politika lehetővé teszi azt, hogy a szereplőket összehozzuk konkrétan a városokban, hiszen a kohéziós politika bizonyos értelemben az együttműködés e, bátorítása és a közös projektek végrehajtásának e, támogatása az Európai Uniós eszközökkel. És ez természetesen ez előre viheti a fejlődést és a területi megközelítést támogathatja. Ezzel egy időben azt is le kell szögeznünk, hogy ami a helyi települési projekteket illeti, itt a CLLD-vel a közösségi közösség vezette helyi fejlesztési projekteknek köszönhetően sikerült egy olyan eszközt létrehozni, amely jobban bevonja a településeket, önkormányzatokat. A változások európai szinten folytatódnak, és felmerült az elkülönítés eszköze a célzott költségvetésben egyes eszközöknek a célzott elkülönítése. Nos, kénytelenek vagyunk ezzel a koncepcióval együtt élni, persze vitázni lehet róla. Emellett a tematikus koncentráció témája is felmerül. Ez egy szintén egy olyan elem, amelyet nagyon komolyan kell vennünk, és itt is azt gondolom, hogy van még, van még bizonyos van még igény vitára. Ezzel egy időben az is igaz, hogy az európai költségvetésből érkező pénz, pénzeket eh, hatékonyan kell eh, elkölteni. Még egy kihívást szeretnék említeni, mégpedig a tudás transfer kérdését. A tudás átvitele a valós gazdaságba abba kell kiindulnunk, hogy különböző előfeltételekkel nézünk szembe a különböző régiókban, és így nagy kihívások állnak előttünk mindenütt. Emellett aggasztanak bennünket azok a azok a tervek, melyek szerint a régiókba közvetlen beavatkozás valósulna meg, Szerintem nagyon fontos az, hogy a kohéziós politikára elkülönített eszközök valóban a régiókra és a kohéziós politikára forduljanak, és nyilván ezzel kapcsolatban kritikus hangok is lesznek, és az is előfordulhat, hogy az európai költségvetésben korrekciókat, költségvetési kiigazítást követelnek majd egyesek. Ami a helyi és regionális önkormányzatokat illeti, a mi feladatunk elérni azt, hogy ezek, ezeket az eszközöket megfelelő célokra és a szabályokat betart, betartva adjuk ki. Eddig a kohéziós politikai csomag új kiigazításáról beszéltünk. az összefogó szabály, szabályzatot dolgoztuk ki eddig, ez nagyon nehéz volt, de most sikerült, és a feladatunk ennek a végrehajtása. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ezeket az eszközöket hogyan lehet a különböző tagállamokban bevetni. Milyen kihívások szükségesek annak érdekében, hogy ez az új kohéziós politika az ez különböző eszközökkel együtt sikeres is lehessen. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a helyi és regionális önkormányzatok megfelelő kapacitással rendelkezzenek ahhoz, hogy ezt a folyamatot sikeresen kísérni tudják. Felmerül az a kérdés is, hogy a folyamatokat mennyiben sikerült egyszerűsíteni, és mennyiben sikerült bonyolítani. Itt az ex ante kondicionalitást feltételhez kötést szeretném említeni. Itt felmerül a kérdés, hogy milyen gyorsan lehet bizonyos projekteket megvalósítani. Végül pedig azt gondolom, hogy végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehet elérni az, hogy a kedvezményezettek hatékonyabban tudjanak pályázni. Korábban elég vegyes képet mutatott ez, úgyhogy a mi feladatunk az, hogy most támogassuk a kedvezményezetteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most szeretném bevezetni a vitát, sajnos 45 perces késésben vagyunk, de hogyha egy kicsit fegyelmezetek vagyunk, akkor mindenki hozzászólhat. És akkor talán még spontán hozzászólásokra is sor kerülhet. Nagyon fontos, hogy véleménycserét folytassunk az új kohéziós politika végrehajtásával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen Bozniak úrnak, és igen, nagyon fegyelmezetnek kell lennünk, úgyhogy a vita során majd mindenkinek csak korlátozott idő áll a rendelkezésre. De előtte még hadd adjam meg a szót Defa úrnak, főigazgató úrnak az Európai Bizottság részéről regionális és városi politika témában. Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, Mihajlova elnök asszony. Tisztelt Bosnyák elnök úr, üdvözlöm a Koter, illetve a Regi szakbizottság tisztelt tagjait. Üdvözlök minden résztvevőt. Nagy megtiszteltetés számomra, és köszönöm a lehetőséget, hogy a Regi és a Koter tagjai előtt szólhatok. Hán biztos úr elmondta a véleményét az elmúlt öt évben a regionális politika területén lezajlott reformról, az eredményekről, és tájékoztatta önöket arról is, hogy hol tartanak a tárgyalások az új programokról. Hán biztos azzal zárta mondandóját, hogy most eljött a cselekvők ideje, a tettek ideje. Én a rövid hozzászólásomban éppen ezért a végrehajtásra szeretnék koncentrálni, a megvalósítással kapcsolatos kérdésekre, amelyek kulcsfontosságúak az új időszak programjainak a sikere szempontjából. Alapvetően három dologról szeretnék beszélni. Az első, és ezt már említette mind a két elnök, ez az integrált területi megközelítés, ez hogyan lesz egyre erősebb a városi dimenzió bevonásában. Azután mi a helyzet az ex ante kondicionalitással? hogyan tudjuk biztosítani azt az eredmény központusággal, hogy maximális hatást érünk el a Eh, alapokból finanszírozott projektek esetében. És végül még az administratív kapacitásokról is fogok beszélni, hiszen ez a sikeres eh, végrehajtás színek van anyja. A két új eszközzel szeretném kezdeni, amelyet a rendelet hozott létre, hogy megkönnyítsék a helyi integrált eh, fejlesztési stratégiák megvalósulását. Az első a CLLD, ez a Community Led Local Development, közösség által vezetett helyi fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi, gazdasági kihívásokra helyben kell választ adni. Fontos, hogy ezt a stratégiát helyi akciócsoportok hajtják végre, amelyek az összes helyi szempontból fontos ágazatot képviselik. Azokra a tapasztalatokra hagyatkozunk itt, eh, amelyeket a LEADER programokkal és a eh, városi közösségi eh, programokkal halmoztunk fel. A programozási dokumentumokról szólva azt mondhatjuk, hogy 16 tagállam akarja használni a CLLD-t, kb. 2 milliárd eurót költünk majd ezekre, és a pénzek mint egy 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják. Az ITI, az integrált területi beruházás a másik eszköz. Ez egy nagyon érdekes mechanizmus, amely lehetővé teszi különböző prioritások, programok kombinálását egy pántlikázott vagy célhöz kötött projekt keretében funkcionális regionális stratégia alapján az ITI-k, e e az integrált megközelítést maximálisan ki tudják teljesíteni. Összesen 21 tagállam kívánja alkalmazni az ITI-ket, és ezek az országok az EU lakosságának majdnem 90%-át teszik ki. Tehát az ITI alkalmazásával és más a regionális fejlesztési alapon kívüli eszközök alkalmazásával próbálják majd a fejlesztéseiket ezek a régiók lebonyolítani. A második pont az exante kondicionalitás és az eredményközpontúság. Itt két új dolog van a programban. Ahogyan tudják, a jogalkotó a bizottság javaslatára bevezette ezt az ex ante kondicionalitást. Ezzel azt akarjuk biztosítani, hogy a beruházás beindulása előtt tisztázzuk, hogy mik a feltételek, és ilyen módon lehet valóban hatékony a beruházás. Az egyik ilyen kondíció feltétel jogi jellegű, tehát általában valamilyen EU irányelvnek kell megfelelni. A másik pedig különböző szakpolitikák, stratégiák eh, jelenléte, például a közlekedési ágazatban ez valóban fontos feltétele a sikeres projekt lebonyolításnak, más területeken pedig az administratív kapacitás az ilyen előzetes feltétel. Nagyon komolyan fogja venni a bizottság ezen előzetes feltételeknek való megfelelést. Az elkövetületek hosszú hónapja évei alatt ez egyértelművé vált. Persze a megvalósítás semmiképpen nem könnyű, és sok tagállamnak kell majd cselekvési terveket készíteni határidőkkel, ugyanis jelenleg nem felelnek meg teljesen a tagállamok több esetben az ex ante feltételrendszernek, de legkésőbb 2016-ra a cselekvési tervek megalkotásával ezt korrigálni kell. Még két fontos dolog fontos feltétel. Az egyik az EU irányelvek teljes mértékű átültetése, a második fontos feltétel pedig az, hogy legyenek stratégiák. A bizottság mindig stratégiákról és projektekről beszél, ebben a sorrendben nem fordítva. Tehát először kell megalkotni a stratégiát, és ez a közlekedés, egészségügy, oktatás területén különösen lényeges. Biztosítani kell azt is, hogy a programok illeszkedjenek az általános gazdaságpolitikába és a szélesebben vett reformfolyamatokba is. A programokat ezért kapcsoljuk össze az ország specifikus ajánlásokkal. Szerintünk ez egy zöggenőmentes folyamatot biztosít már jelenleg is. Harmadik pont, és ez szorosan kapcsolódik mindahhoz, amit eddig is elmondtam az exante kondicionalitás és az ország specifikus ajánlások kapcsán, ugyanis mind a kettőben szó van adminisztratív kapacitásokról. Bizonyos országok esetében ország specifikus ajánlásokkal próbáljuk biztosítani azt, hogy javítsák ezen országok az adminisztratív kapacitásokat, és vannak emellett általános exante feltételek, például a közbeszerzés és az állami támogatások területén. És ahogyan tudják, van a 11-es tematikai terület, a foglalkoztatási főigazgatóság felügyelete alatt ez elsősorban a munkahelyteremtéssel függ össze. Az adminisztratív kapacitásoknak a program megvalósítása szempontjából nagyon nagy jelentősége. Világos vannak empirikus bizonyítékaink arra, hogy milyen szoros a korreláció a kormányzat, az adminisztratív kapacitás és az abszorció között. Hogyha alacsony a források felhasználásának a képessége az abszorció, akkor rendszerint gyenge az egész kormányzati munka, a számvevőszék szinte minden évben emlékeztet minket arra, hogy a közbeszerzés területén, vagy az állami támogatások területén, a, ahol az irányító hatóságok gyengék, ez okozza általában a nagyon magas hiba arányt, amit a kohéziós politika sajnos sokszor produkál. Ezért ezek különösen fontos pontok. Az administratív kapacitás lemondhatjuk három részre, struktúrák, emberi erőforrás, valamint rendszerek, eszközök. És mind a három rész területtel foglalkozhatnak technikai rendszerek. Fontos, hogy a régiók és a tagállamok valóban használják a technikai segítségnyújtást, hogy ilyen módon tudják javítani az administratív kapacitást. A múltban ez nem történt stratégiailag átgondolt módon, pedig ez nagyon fontos lenne, ezért vizsgáltuk ezt meg ilyen alaposan. És az új programozási időszakban a technikai segítség nyújtásra fordítandó pénzek kell, az adminisztratív kapacitásokat kell majd javítani, erősíteni. Sok országban működnek majd a 11-es tematikai programok. Itt tulajdonképpen a szélesebb értelemben vett közigazgatás erősítéséről is szó van, és ez is nagyon fontos intézményekkel függ össze, például a földhivatalok, vagy más intézmények. Olyan tagállamokban, ahol a közigazgatási reform kapcsán már megállapították, hogy mely terület jelent különösen nagy feladatot, már csak a stratégiát kell megalkotni a problémák megoldásához. Tehát itt megint technikai segítségnyújtást lehet igénybe venni, és ez még nem minden, mert mi a bizottságnál szintén megpróbálunk aktívan is hozzájárulni ahhoz, hogy a mi saját programjainkban is építsük az, az adminisztratív kapacitásokat. A DG régióban részrehoztunk egy külön egységet az administratív kapacitás építés feladatkörrel megbízva. Röviden felvázolnám, hogy mit is csinál ez a részleg iránymutatásokat dolgozzunk ki. Gyakorlatilag az irányító hatóságok, a tanúsítást végző hatóságok minden feladat körére nézve, és a kezdeményezetek számára is. Közelmúltból tudnék felhozni egy nagyon jó példát, közbeszerzés a az a terület, ahol a leggyakrabban előfordulnak nagyon általános hibák, és lényeges, súlyos hibák. Ezért a nyílt napok keretében be fogjuk mutatni részletesebben is ezeket az iránymutatásokat. Egy fontos képzési programot is útjára indítottunk júniusban, ez jövő márciusig tart majd. Különböző képzési programok lesznek majd. Az egyik csoport az eredményorientáltság témakörében, a másik kategória pedig az irányítás, ellenőrzés javítását célozzák. Több mint 340 gyakorlati szakember kap vagy részesül képzésben ezen tanfolyamok keretében. Lesznek konferenciák, szemináriumok a korrupció ellenes, csalás ellenes küzdelem témakörben, más dg és az olaf együtt, valamint a Transparency International-lel együtt szervezzük meg ezeket. Eddig már hat ilyen rendezvényt szerveztünk meg, több mint 500 résztvevővel, és még négy további rendezvény kerül megrendezésre a Jaspers közös kezdeményezés az EIB-vel segítséget nyújt a tagállamoknak, a régióknak abban, hogy nagy projekteket készítsenek elő. 2013-ban a Jaspers-ből több mint 600 projekt kapott támogatást, összességében 60 milliárd értékben. És végül, de nem utolsó sorban szakértő cseréket is szervezünk. Megszervezik azt, hogy szakértői tudást átadják egymásnak az irányító hatóságok és egyéb tanúsító és egyéb hatóságok egész Európában. Ez majd a kicsit gyengében működő igazgatási szerveknek is nagy segítséget fog nyújtani. Lehet rövidtávú szakértői missziókat igénybe venni, lesznek szemináriumok, workshopok, ezek ennek az előkészítésével jelenleg is foglalkozunk. Ennek azt, hogy már az óráját nézi, Felvázoltam röviden, hogy az administratív kapacitás nagyon fontos területén milyen terveink vannak. Itt be is fejezném az előadásomat, és köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Accept. Köszönöm szépen. Ez is mutatja a jó együttműködést a régi, régi bizottság és a bizottság között már meg is érezzük, amikor valaki az órájára néz. Nem is kell egymásra néznünk, meg érezzük, mi történik. 14 perc a rendelkezésre a vitára, és most mindenkit szeretnék arra kérni, a két bizottság részéről, hogy tartsák be a felszólalási időt. Előre is köszönöm ezt. Köszönöm. Eltöcs úr. Maximum két percben szólalhatnak föl. Köszönöm. Rendben. Mise Schneider, az első felszólaló néppárti frakció elnöke a Régiók Bizottsága részéről. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Csatlakozom ahhoz, amit ma már elmondtam, még egyszer. Az új kohéziós politika az elkövetkezendő években kiváló keretet ad számunkra, ambiciózus ez a pro- program, és elég ambiciózus eszközök áll, pénzeszközök állnak a rendelkezésre. Ez nem utolsó sorban jó és nagyon baráti együttműködés eredménye a Koter és a Regi között. Én az elmúlt időszakban a Koter elnöke voltam, és ezt az együttműködést nagyra értékeltem. És volt egy, van egy nagyon fontos tapasztalatunk, már 2008-ban a Régiók Bizottságában beindítottunk egy adhok munkacsoportot, amelynek a feladata az akkor új szabályok monitorozása volt, hogyan valósul ez meg a, szab- a gyakorlatban, mi hatása van ez a ennek a gyakorlatra, és milyen végkövetkeztetéseket lehet vonni 2014 utáni kohéziós politikára az eddig gyűjtött tapasztalatokból. Nos, így állítottuk össze ezeket a javaslatokat. A regionális tapasztal, tapasztalat is irányította ezt, amit a kohéziós alapok végrehajtása során gyűjtöttünk. Most azt szeretném kérni, javasolni, hogy hogy így járjunk el az elkövetkezendő időszakra, jövőre mondjuk hozzunk létre egy újabb atok munkacsoportot, amely monitorozza a jelenleg új munkaszabályok gyakorlatra való hatását, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, milyen tapasztalatokat lehet gyűjteni a végrehajtásban, és aztán a jövőre tekintve nézzük meg, hogy mit lehet javítani. Mit, melyek azok a témák, amelyeket jobban a középpontba kell helyezni. Két dologról van itt szó. Egyrészt, egyrészt az igazgatási ráfordítás összetettsége, ezzel foglalkozni kell. Másodszor a érdemi témaként hogy a demográfiai változás milyen hatással van a kohéziós politikára. Hogyan tud a kohéziós politika a demográfiai változásoknak, kihívásoknak megfelelni a jövőben? Ez a bejelenteni valom lenne, és várom az intenzív együttműködést. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Andrew Csúri a szó. Köszönöm. Először is szeretnék mindenkinek gratulálni a pozitív hozzáállásért. Itt egész délután ezt tapasztaljuk mindenki mindenki jó szándékkal szól hozzá, és ez egy nagyon jó ezt látni tudjuk, hogy a jó szándék útja mivel van kikövezve, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy fontos ez a hozzáállás. Rendszeresen beszélünk a helyi emberekről, hogy a régiók szintjén, a helyszinten mit tudunk tenni. Igen, a centralizált helyeken is a jó szándékú pozikát kell kialakítsuk, és az utolsó hozzászóló beszélt arról, hogy meg kell erősíteni a közigazgatást, hogy erősebb legyen a közigazgatás, ez számomra nem igazán tűnik úgy, hogy ez egy demokratikus megközelítés lenne a helyi emberek, a helyi polgárok tekintetében. Anglia délnyugati területéről érkező képviselő vagyok, és régiókról, zónákról, nagyvárosi zónákról beszélünk. Az én területemben jelentős a vita Birminghamről, és hogy ez váljon -e egy nagyobb Birminghamé, valószínűleg itt sokan azt gondolnák, hogy ez egy jó elképzelés. De azok az emberek, akik ebbe a kritériába berekerülnének, ők nem így értelmezik. Ugye ez egy nagyon szennyezett terület, amiről szó van. És nagyon szenvedélyesen állnak ellen, és nem akarják ezt a nagyobb birmingham hanem neki más a regionális felfogásuk, és a birmingham se akarnak összeállni azok, akik pluszba kerülnének be ebbe a területbe, ezért talán megkülönböztetést kéne alkalmazni, hiszen vannak olyan szenvedélyes emberek, akik bizonyos változtatást nem akarnak. Úgyhogy én értem, hogy pozitívan állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz, de el kell azt is fogadni, hogy vannak helyi problémák, amiket nem lehet innen megoldani. Amikor a helyi szinten vannak, akkor mások esetleg az elképzelések és a szándékok. Köszönöm. Köszönöm. Szara Barbara a szó. A Koter politikai koordinátora. Köszönöm. És szeretnék csatlakozni Mikkel Schneider javaslataihoz, vagyis, hogy állítsunk föl egy állandó testületet, a Koter bizottság és a Regi szakbizottság között. Azért támogatom ezt, mert véleményem szerint így jobban meg tudnánk érteni, hogy ezek a programok végre, ezeknek a programoknak a végrehajtása hogyan is történik. És a Régi Szakbizottság számára lehetőséget biztosítana, hogy a bizottság előtt is nagyobb súlya tudjon föllépni, és biztosítani lehessen azt, hogy a kohéziós politikai eszközök jövőbeni iránya arra mutasson, amit mit szeretnénk. Figyelmesen hallgattam az Európai Bizottság regionális felelőssének a szavait, és nagyon hasznos lenne, hogyha azok a tagállamok, amelyek nem teljesítettek például ITC bevezetés tekintetében, hogyha meg lehetne ezeket nevezni. Az egyik ilyen az Egyesült Királyság. És hogyha az 500 milliós lakosságból megnézzük, hogy mennyit képviselnek, akkor az ECF-ből érkező pénz olyan testületek alapján történik kiadásra, amelyeket a partneri együttműködési megállapodásban vagy operatív programokban nem szerepelnek, és melyek maguk nem is köztes vagy elszámoló testületek és ez lesz az alapja a földrajzi területnek, és az alapokból adott támogatásnál is figyelme vesszük, és ez a cél, amit éveken keresztül régiók bizottságaként szolgáltunk, vagyis, hogy integrált megközelítést alkalmazzunk a területi tevékenysége tekintetében. Ez teljesen alás az, hogy hiányzik az az ITE e megközelítés. Valóban hasznos lenne a Koter és a Regi közötti állandó testület felállítása, mert így a helyi és a regionális önkormányzati tapasztalatokat is tudnánk hasznosítani, és Schneider úr erre utalt. A helyi szinten nagyon jelentős a tapasztalatunk, ezt az Európai Parlament elé tudjuk hozni, és mondjuk havi, vagy két havi, vagy éves szinten felülvizsgálnánk, hogy a programok hogy haladnak előre, hogy milyen problémák vannak a pro- programokkal. Véleményem szerint a Kotter szakbizottság tagjai, a régiós bizottsága részéről mindenképpen üdvözölni ezt, és remélem, hogy Michael és most már jó magam kérésse pozitív visszhangot kap. Köszönöm szépen. Deli úr Köszönöm, elnök asszony. Magyarul beszélek. Köszönöm a szót. Csatlakoznék azokhoz az előttem felszólaló kollégákhoz, akik még az ülés előző részében is hangsúlyozták, hogy szükség van a városok és régiók abszorpciós képességének növelésére, és örülök annak is, hogy a bizottság vezet, illetve a DG Regio vezetőjének a felszólalásából az derül ki, hogy a bizottság őszinte aktivitásokat és fejt ki etéren, és, és a segítőkészséget mutat a régiók és a, a lokális vezetők, helyi vezetők és döntéshozók igényeihez mérten. Ugyanakkor eh, lehet az is, hogy, hogy eh, nyitott ajtón kopogtatok, de eh, nagyon fontosnak tartanám, hogy például az OECD főtitkár által például bemutatott, illetve hivatkozási pontként említett interaktív mappához hasonlóan lehetséges-e az, hogy egy best practices adatbázis is rendelkezésre álljon a, a, a kohéziós és befektetési alapok felhasználása tekintetében a régióban illetve a helyi önkormányzatok tekintetében. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne egy ilyen áttekintésnek az elkészítése, nem csak azok a mutatók, alapján, amit az OECD használ, hanem a bizottság, illetve az uniós szempontok figyelembevételével, mert ezáltal egy egységesebb európai képet tudnánk kapni, és a, hasznos lenne akár az adminisztrációs és gazdasági átszervezések hasz, alkalmával is, hogy ne csak a biciklizés, illetve a lovaglás legyen a mércéje annak, hogy mikor vonunk össze egy községet, illetve mikor alakítunk át egy régiót, hanem komolyabb mutatók, tudományosabb alapokra helyezett mutatók is rendelkezésre állhassonak. Továbbá azt is meg kellene e, egy ilyen kimutatás alkalmával vizsgálni, hogy a, az EU-ból származó, illetve a befektetési alapokból származó pénzeszközök felhasználásában miben rejlik a minőségi különbség ezekben a régiókban, hogy mitől vannak bizonyos régiók az élvonalban a többiekhez képest. Köszönöm szépen! Thank you very much. And now Mr. Köszönöm szépen, Basznak úr. Kilenc fős lista van előttem, akik szót kértek kárkozása. Köszönöm szépen. Örömmel megragadom a lehetőséget, hogy raportőrként is hozzászólok az új integrált városi agendához, az Urban Agendához. Ezt nagyon fontosnak tartom. A városok az unió gazdasági motorjaivá váltak, nagy változások zajlottak, nagy kihívásokat jelent, ez szociális területen is bevándorlás, fiatalok munkanélkülisége, stb. Az innováció, energia, mindezek kapcsolódnak ehhez, mindez a városokban történik. A lakosság 60% akik a városokban, és ez nem sokára már 86% lesz, ezért nagyon nagy figyelmet, egyre nagyobb figyelmet kell szentelni a városoknak az európai politikában és az európai alapok esetében is. Sok volt a politikai nyilatkozat, 20 éve folyik a vita, és most végül, és majd elkészül egy fehér könyv az európai agenda számára. Ezen a héten a kollégákat, a bizottságot, a regi szakbizottságot, és arra kérem, hogy ezt határozottan támogassák, és egy konkrét kérdésem is lenne. Ez a fehér könyv, ez el fog készülni? Thank you. Köszönöm. A regi bizottság részéről valaki? Bosnyák úr, az ön felszólalé következnek. Gordon Kimmer, tessék. Um, thank you, and... Um, Köszönöm az ECR nevében. Szeretnék összetett mondani a megjegyzések, megjegyzésekért, de azért gondoljunk azokra a területekre, amelyek nem városhoz tartoznak, nem városi területek, és én nagyon aggásan nézem az ilyen területeket a, különösen érdekes volt Gorea úr, úgy gondolom, hogy ezekre a területekre utalt. Megnéztem az OECD regionális felmérést, és regiók és városok, ez a címe, és egyáltalán nincs említve, hogy más területei lennének a világnak, a területeknek. Minden esetre a helyi a hatósági fragmentációról is szó van. Hogyan lehet ezzel a helyzettel fölvenni a harcot? Amerikában a legtöbb hatóságra igaz az, hogy különbözőek a méretűek, és nagyon sokféle hatóság létezik, talán a világon ők a vezetőek és hogy gazdaságilag mennyi, nem hiszem, hogy nem lennének hatékonyak. A fragmentáció szó szerintem nagyon szerencsétlen, hiszen többféle struktúra, többféle területtel foglalkozik. Azt lehetne mondani, hogy vannak nagyon sikeres területek, de hát ez egy diktatóri felállás, amire szükség lenne, hogy hatékony, le, hatékony lehessen a rendszer, de most nem erről van szó. Ezért én a helyi hatóságokat szeretném ösztönözni leginkább. Persze felmerül egy kockázat, hogy amikor erről beszélünk, akkor úgy gondoljuk, hogy a kevesebb az jobb a helyi hatóságok tekintetében, de én ezt nem tudom támogatni. Legyünk nyitottak, és szolgáljuk a demokráciát, főleg Európában és az Európai Unióban. Okay. No, I'd like to... Costa Uriaso, a szó, a Szilex bizottság elnöke. Üdvözlöm, elnök úr! Szeretném elmondani, hogy frusztrálva érzem magamat, hiszen itt nagy a különbség az elhangzott szavak, között, például a Hán biztos, úr részéről, illetve a regionális és városfejlesztési politika megvalósítása között, legalábbis hazámban, Portugáliában. Először is a kérdésem az, hogy társulási egyezményt a bizottság hogy tudott úgy aláírni, amikor az önkormányzatoknak itt se szavazata nem volt, se semmilyen szava nem volt. Azt se értem, hogy hogyan beszélhetnek többféle szintű kormányzásról és az önkormányzatok részvételéről, amikor jelenleg az Európai Bizottság egy olyan egy programot visz előre az én régiómban, ahol az önkormányzatok csak a 10%-át kezelik a jövedelmeknek, a bevételeknek. Azt is nehezen tudom megérteni, hogy a bizottság hogyan értelmezi a beavatkozási helyi integrált beavatkozás koncepcióját. Gyakorlatilag szegik magának az Európai Parlamentnek a szabályait. Az Európai Parlament a helyi integrált befektet, beruházási vagy beavatkozási területeken azt érte el, hogy itt nem kell megfelelni administratív előírásoknak. Egyébként van is egy logika emögött, hiszen a különböző célokat persze integrált módon, de különböző módon lehet elérni, és fel, ki kell alakítani a kapcsolatot az egyetemekkel, a magánszektorral, a nem szervezetekkel is. Ezek a társulások, ezek csak helyi szinten tudnak kialakulni, és soha nem központi szinten. Sajnálatos módon a társadalmi együttműködésben a helyi integrált beavatkozások csak állami részvételen keresztül működnek a helyi közösségek szintjén, hiszen nincs semmiféle részvétel se az önkormányzatok, se a helyi hatóságok részéről. Az igaz, hogy vannak helyi szövetségek, de nem a Horizont 2020-as programon belül, úgyhogy ez abszolút így nem tud működni. Ezért még szeretnék ehhez két témát hozzátenni. Először is, hogyan lehetséges, hogy van egy városi, egy urbánus politika, a kohéziós alapok ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a kohéziós alapot, az energiahatékonyság, az épületek, városi épületek energiahatékonysága területén ne alkalmazzák, kivéve a szociális bérlakások esetén, és azt is lehetővé teszi, hogy a városi mobilitás finanszírozásán kivételeket, alkalmazzanak. A klímaváltozás elleni harcot nem tekinthetik semmisnek a városok, hiszen pontosan a városokban kez, keletkezik az üvegházhatású gázok 70%-a, és az energiahatékonyságban való befektetés azt jelenti, hogy a fenntartható mobilitást támogatjuk. Végül a bizottság azt mondja, hogy innovatív fellépést igényel a városi mobilitás területén, amit nem nemzeti alapokból finanszíroznak. Itt olyan projektekről van szó, amelyeket közvetlenül a bizottság, az Európai Bizottság finanszírozás. Szeretném tudni, hogy ennek a szabályozását hogyan képzeli el az Európai Bizottság. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Salvatore Csikói a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. az a gondolkodás, amit mi most itt közösen hajtunk végre, legalábbis az én értelmezésemben integrálandó néhány aspektussal. Először is ebből szeretnék kiindulni. A helyi intézmények és sok régi, regionális intézmény, most én délről beszélek, és az olasz szigetekről beszélek, hogy ezek a hatóságok nem képesek megérteni az Európai Unió stratégiáját és céljait. Ezért olyan helyen kell mozognia, ahol félreértések vannak, ahol nem lehet megvalósítani mindazt, ami már létezik. Tehát rendkívüli erőforrások állnak rendelkezésre, de ezeket nem tudják itt az innovációra, a szegénység felszámolására, az infrastruktúra kialakítására, vagyis a polgáraink számára fontos témákra használni. használni. Ezért fontos lenne, hogy a regi főigazgatóság gondolatait is kövessük. Ezt helyesen tartom. Amikor stratégiai prioritásokról beszélünk, ez egy újfajta programozási koncepció. Olyan intézményekről van szó, amelyek városi területekre, koncentrálnak kibővített városi területekre, a régiók és a városok szerepén túlmutatnak. Tehát nem központi megközelítés, hanem inkább koordinációt jelentenek. Olyan fellépés jelent, ami egységesít, és ami valóban tud illeszkedni az európai célokhoz, európai prioritásokhoz. Szerintem nagyon szükséges itt ezen a területen a tájékoztatás, az információ átadás, a városi fejlődést, fenntartható városi fejlődést természetesen támogatni kell, a forrásokat koncentrálni kell a problémás területekre specifikus módon. De ugyanakkor arra is szükség van, hogy a városi fejlesztési programok finanszírozása európai regionális fejlesztési forrásokból történjen, és integráltak legyenek szélesebb körű programok megvalósításához, hogy felszámoljuk a jelenleg fennálló hiányosságokat. Köszönöm. Okay, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Carla Fallangeren következik. Thank you, and I will... Köszönöm. És svédül fogok beszélni. Nos, elnök úr, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt regi képviselők, tisztelt kotár tagok, nagy örömömre szolgál, hogy minden frakciónak lehetősége van hozzászólni a vitához, amely erről az új eszközről szól. Ami a helyi önkormányzatok kompetenciáit illeti, a strukturális alapok felhasználása során és a partnerségi programok kidolgozásában. Az elmúlt években megállapíthattuk, hogy az alapok célja a növekedés és a foglalkoztatás támogatása azonban egy egyértelmű fejlesztési szükséglet kell, hogy legyen, és megfelelő potenciál is ahhoz, hogy, ért, hogy lehessen használni ezeket az alapokat. Gyakorlatilag az városok fejlesztésére is ki lehet használni az alapnak az eszközeit. Ami az ellentmondásokat illeti, például város és vidék között, ez akár az egyes város részek közötti különbségekhez is hasonló lehet különböző alapok állnak a rendelkezésre, és mindenképpen a lehető legnagyobb mértékben ki kell ezeket használni. A módszerek nem mindig egyszerűek. A helyi fejlesztési munka új megközelítési módjai e, merültek most fel, ami a helyi szintet illeti, ez a polgárok e, szintjét jelenti és ez a regionális politika végrehajtásában fontos szerepet játszik, és általában a kohéziós politikában. Nos, helyi szinten nagy különbségek mutatkoznak, és itt kell a gyakorlati munkát folytatni. Ami a kohéziós politikát illeti, ennek tiszteletben kell tartania a partnerségi programokat. A helyi és önkormányzati szintnek a feladatát el kell végeznie, a felelősségének meg kell felelnie. A tagállamoknak be kell vonniuk a helyi döntéshozókat, és a végrehajtásba be kell vonniuk a döntéshozókat csak így lehet valódi partnerségi munkát végezni. Az Európai Unióban ezt láttuk, Ausztriában, Csehköztársaságban, Lengyelországban és Svédországban is próbáltunk egy ilyen pr- mm, programot kidolgozni. És négy különböző alapot lehetett erre kihasználni, mezőgazdaság, halászat és egyéb alapokat. A partnerségi programok struktúrája nagyon fontos, mert ezek teszik lehetővé azt, hogy a regionális hatás kiteljesedjen. Svédországban persze nagyon egyedi adottságok léteznek, megpróbálunk bizonyos stratégiákat kidolgozni. Az Európai Bizottságnak nehezére esik a decentralizált munkát megérteni, ami Svédországban folyik. A, holott mi úgy gondoljuk, hogy a mi rendszerünk mindenképpen példaértékű. Ami a szabályok egyszerűsítését illeti, ez is nagyon fontos, illetve a kulcsfontosságú eredmények is elengedhetetlenek. Egyszerűsíteni kell a pályázati eljárást, az igazgatási ráfordítást leszorítani, visszaszorítani, és a technikai segítségnyújtás még javítani lehet. Attól félünk, hogy a pályázatok nagyon-nagyon széles körűek lesznek, és ez bizony akadályozhatja a fejlődést. Jó indikátorokra van szükség, és azok, akik most pályázatokat nyújtanak be, azoknak ismerniük kell a feltételeket. És itt nem lehet új feltételeket be, be csempészni, és új elvárásokat például a számvevőszéktől. Ez nem jó. Azt szeretnénk, hogyha a projektek és a beruházások konkrét eredményre jut, ö, vezetnének. Persze mindannyian azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió növekedést és, és munkahelyteremtést érne el, a kohézió érdekében is. Európa legitimációja szempontjából is fontos ez. Az Európai Unió ö, polgárbarát kell, hogy legyen és ezért gondoljuk, hogy ez a CLLD program nagyon fontos, mint demográfiai mm, horgony. Köszönöm szépen. Thank you very much, and now Mr. Köszönöm szépen. Swapski képviselő. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. E, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt vendégek! A mai rendezvény, a nyílt napok nagyon jelentős. Defe urat is sok szeretettel köszöntöm. Azért mégis egy kicsit csalódott vagyok azzal kapcsolatban, amit eddig elhangzott, mégpedig, hogy röviden szabad csak hozzászólni. Azért ennek nem annyira örülök, hogy csak két percig beszélhetünk, mert így nem igazán tudjuk az üzenetünket átadni. Hát ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. Egyébként jelentéstevője voltam az Európai eh, Partnerségi Egyezmény és Magatartás Kódex témájának ezen a területen. Nagyon örülök annak, hogy ez a partnerségi eh, megközelítés Európában nagy jelentőséget kapott, és ezzel, ugyanis ezzel az európai polgárok szerepét lehet erősíteni. Üdvözlöm az Európai Parlament szerepét is ebben, és a delegált jogi aktusok alkalmazását. Ez segített bennünket, erősített bennünket, mint a régiókat. A partnerségi megközelítésre nagy hangsúlyt helyezünk, azt gondoljuk, hogy valódi mentalitási, mentalitású váltásra van szükség. A polgárok döntsék el maguk, hogy mire van szükségük, mit kell támogatni. A partnerség azonban nem lehet a konzultáció másik formája. Nem lehet, hogy ez ebben üresedjen ki. Nagyon fontos, hogy ezt tartalommal töltsük meg. Azt reméljük, hogy az Európai Bizottság meg tudja győzni a tagállamokat arról, hogy a partnerségi megközelítés valóban központi jelentőségű kell, hogy legyen, és a döntési folyamatok központi eleme. És nyilván sokkal kevesebb büntetést, és sokkal több ösztönzőt szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha a tagállamok ennek megfelelnének. Azonban az alapokat megfelelően kell igazgatni, megfelelő igazgatásra van szükség, de a helyi önkormányzatok nem lehetnek csak végrehajtók. Nem lehet az ő szerepüket erre redukálni. Az sem lehet, hogy az eszközök nagy része kihasználatlan, és az alapok végrehajtásán ne, nem tartjuk szem előtt, vagy nem használ, alkalmazunk demokratikus iránymutatásokat. Erősíteni kell a polgárok bevonását, az önkormányzatok bevonását, hogy valóban eredményre jussunk. Egy olyan országból érkeztem, amely egy gyakran példaértékűnek állítanak be az európai alapok felhasználása esetében. Közepes méretű európai országból érkeztem, és azt remélem, hogy a városok hasonló hasonló programokat kapnak, lehetőségeket kapnak, mint a régiók. Végül pedig nagyon fontos, hogy az emberekre koncentráljuk. Nem engedhetjük meg azt, hogy Európában a foglalkoztatást ne vegyék komolyan. Főleg az ifjúsági munkanélküliség egy hatalmas kihívás. Összességében a fiatalok jövőjére kell gondolnunk. Ez a jövő, hát bizonytalan, hanem sötét. Köszönöm szépen. Rendben, még négyen szeretnének hozzászólni. Úgyhogy én lemondok az árószavaimról és inkább megadom a szót Branje Gamayo Aller, Bernardo Szulás és Sztár úrnak megad, fogom megadni a szót. Azt hiszem, hogy így most már mindenki rákerült a hozzászólók listájára, Branje úr a szó. Pane předsedo, vážní kolegové, dovolte mi krátce zmínit jednu obecnou připomínku. Kedves kollégák, röviden, inkább általános megjegyzéseket szeretnék tenni, és utána beszámolnék egy konkrét cseh országi eseményről. Kicsit félünk a centralizációtól, a központosítástól. A decentralizált igazgatási struktúra szerintünk észszerű a kohéziós eszközök elosztásánál is természetesen ehhez támogatásra van szükség, hogy jó partnerségeket lehessen kialakítani. Az operatív programokat nagyon jól elő kell készíteni, hiszen a jó eh, előkészített programot sokkal könnyebb azután végrehajtani, megvalósítani. Tudom, hogy ez nem könnyű, nem könnyű szakpolitikákat igazgatási eszközökkel gyakorlatba átültetni, megvalósítani. A Koter ehhez sok segítséget tud nyújtani, támogatást tud adni a partnerségek létrehozásához és Kossa úr is ezzel kapcsolatban már fontos gondolatokat mondott el. Persze itt még lehet javítani a munkát. Most konkrétan néhány szót ezekről az eszközökről, az új eszközökről. A Cseh Köztársaságban 7 IT, IT fogunk megvalósítani különböző városi, város környéki agglomerációs területeken. Az egész agglomerációt bevonjuk ezekbe a programokba, a városok környékén lévő kisebb településeket is, vagy akár két nagyváros közötti kisebb településeket is. Itt valóban integrált tervezésre van szükség, és az elmúlt időszakban bebizonyosodott nálunk, hogy ez nagyon jól működik. A másik eszközzel, a CLLD-vel kapcsolatban is létrehoztunk helyi csoportosulásokat, amelyek vidékfejlesztéssel és agrárpolitikával foglalkoznak. Nagy különbségeket tapasztaltunk, nagy eltéréseket. 170 eltérő méretű település vizsgálatakor, tehát ez, ez nagy problémákat okoz, mert nagyon eltérő az adminisztratív kapacitás, az igazgatási apparátus mérete, minősége, ezért a stratégiákat is nagyon nehéz megfelelő módon kialakítani, és azután beindítani a stratégiák alapján a munkát. Hiszen mindig a helyi adottságokból kell kiindulni, és ezek között nagyon nagyok a különbségek. A regionális politika kapcsán mindezt figyelembe kell venni, és ezért fontos biztosítani azt, hogy minden eh, egység hozzájáruljon. Racuszka Májálér úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Köszönöm a szót. Én is konkrét példákat szeretnék megemlíteni. Eddig elég sok minden elméleti megállapítás hangzott el. Ellentétben az előttem szóló kollégához én egy két millió lakossal rendelkező régióban élek, 19 milliárd eurót kapott ez a régió az EU-tól az elmúlt évtizedekben. A konvergencia régió voltunk 2004-ig, azaz az EU átlag 75% eh, alatt voltunk, most már viszont a 90% alatti kategóriába eh, kerültünk át, eh, azaz valóban a, konver- a kohéziós pénzeknek köszönhetően is egy kategóriával feljebb léphettünk, most arra koncentrálunk, hogy az új pénzügyi kereteket, eszközöket is minél hatékonyabban ki tudjuk használni, természetesen a szabályok betartásával, és mindig az adott helyzetből kiindulva. Az európai kohéziós politika sikeres volt, és sikeres is maradhat. Fontos a tudás alapú társadalom erősítése. Számos kihívás előtt állunk, a GDP 08 százalékát fel kell vinni másfél százalékra, a környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások arányát is növelni kell a következő időszakban. Nagyon lényeges a folyók vizének víz, víz szennyeződésének a megakadályozása. A szociális alapban lévő pénzeket volumenét is sikerült növelni 16%-kal, és egyetértek azzal, amit Schneider úr említett a demográfiai problémákkal kapcsolatban. Ez valóban nagyon komoly probléma, és a programozási időszakban, sőt akár a 2020 utáni programozási időszakokban is nagy teret kell szentelni a demográfiai problémák megoldásának. Szükség van egyfajta új adminisztratív igazgatási kultúrára. Nagyon lényeges a mérhetőség, a célokat is kvantifikálni kell, és különösen fontos, hogy az eredményeket is mérni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bernard Szolás úr. Just, uh, csak négy rövid megjegyzésem lenne. Az első az LTI-vel e kapcsolatban. Antonio Kostához szeretnék csatlakozni. Véleményem szerint is Franciaország esetében koordinálva van a strukturális alapok felhasználása. A Nagy Lyon, két millió lakos, ez túl bonyolult az ETI esetében, ezért ez nem fog megtörténni. Ez nem tudom más mondani, mint hogy ez drámai. Második megjegyzésem, nagyon későn, egy év késéssel tanultuk meg a helyzetünket. Megpróbáltam megmagyarázni a polgárokkal, hogy 2014. január 1-től elérhetőek a programok. Szeretném, hogy mindenki értse meg, hogy nagyon nagy a késés, és gyorsabban kell reagálni. Harmadik megjegyzésem. Felállítottunk egy olyan bizottságot, amely bizonyos tekintetben pont a rendelet ellenébe lép el. Az ETS esetében a mobilitás területén meg kell, hogy értessük, hogy az Európai Parlamentben a tanácsa közösen milyen döntések születtek a régiókkal kapcsolatban. Ez valós probléma, és hogyha túl sok időt veszegetünk el erre az időre, az nagyon problémás lesz. Negyedik megjegyzésem, szerintem konszenzus van a tekintetben, hogy meg kell magyarázni, hogy a jövőbe kell befektetni, és a jövővel a befektetés az valóban Európát szolgálja, és ez nem egy plusz költség, amit a híres szerződéses csomagból ki kell venni. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy nem a működési költségeket kell támogatni hogy csinálják ezt az amerikaiak, mit lépnek az amerikaiak. Nem bal és jobb oldalról van szó, hanem amerikaiakról van szó. Ha mi ugyanazt nem tesszük meg, akkor Európa múltja fog folytatódni a jövőben is. Thank you very much. And Mr. Köszönöm szépen. Ali Vánszta úr, a szó. Tisztelt elnök úr, nagyon fontos, hogy kritik, hogy helyes az, hogy kritizáljuk a regionális politikát, mert a kritikából lehet építkezni, de persze azért ne csak negatív kritikát, hanem pozitív kritikát is fogalmazzunk meg. Mi történt az elmúlt években? Az együttműködés, a régiók bizottsága, a parlament régi szakbizottsága között, aztán ez együttműködés a régió szak, ö, főigazgatósággal, az Európai Bizottságból javult. Ö, aztán a támogatási eszközök végrehajtása is javult. Korábban sokkal nagyobb, komolyabb deficitekkel kellett szembenézni. Új eszközök is vannak, amelyekről már nem beszéltünk. A területi együttműködési európai tetőszervezet, itt én koordinálom ezt az együttműködést, a határon átnyúló együttműködés, az interregionális együttműködés a régiók, azon régiók felé való nyitás, amelyek olyan országokban vannak, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. Ez nagy előrelépés. A jövőbeni regionális, a jelenlegi regionális bizottság, aki jövőben szomszédságpolitikát lesz felel, felelős, ő nagyon az, őt hallgatva nagyon optimista hangulatba kerülök. Aztán a multilevel governance, eh, ez Elnök asszony, a, arc kérem öntől, hogy a regionális szakbizottság foglalkozzon ezzel a témával. A szakbizottság szakemberei foglalkozzanak ezzel. Nagyon hálás vagyok az Európai Bizottságnak, hogy a makroregionális stratégia kidolgozása során, ez most már a negyedik ilyen stratégia, A korábbi stratégiában különös tekintettel ö, utaltak a multi ö, level governance-re, a többszintű kormányzásra. Összességében tehát ezt pozitívan kell néznünk, és lehetővé kell tennünk az, hogy gyakor, gyakrabban megvalósuljon a ö, véleménycsere a regi és a koter között. Köszönöm. Okay, thank you, thank you. Köszönöm szépen, Defa úr. Szeretne erre reagálni, válaszolni három percben? Thanks, Chair. Um, mm, they are surely... Köszönöm szépen. Nyilván vannak olyan hozzászólások, amelyek nem az én kompetenciámba tartoznak, mint a Koter és a Regi között együttműködés. Schneider úr említette ezt, minden esetre ez nagyon fontos, és nagyon is érdekel bennünket az, hogy milyen tapasztalatokat szereznek a helyszínen. Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezeket az új eszközöket támogassuk, adtunk iránymutatást, próbáljuk az embereket meggyőzni, kampányt folytatunk, de önök is tudják, hogy ez egy szerszámos láda, egy eszköztár, amelyet rend, rendelkezésükre bocsátunk a tagállamoknak, és nekik és a régióknak a feladatuk ezt kihasználni. Mi a tőlünk telhetőt megtettük? Egyes tagállamokban nagyobb sikerrel, mint másokban. Úgyhogy eh, engem érdekel a visszacsatolás, Nyilván önök is tudják, hogy mi is készítünk tanulmányokat, igyekszünk információhoz jutni azzal kapcsolatban, hogy hogy működnek az új eszközök, partnerségi programok, területi együttműködési eszközök. Aztán az is érdekelne engem, hogy amikor arról beszéltek, hogy mennyire komplexek ezek a projektek, programok, az is érdekel engem, hogy hol sikerült egyszerűsíteni, sikerült-e egyszerűsíteni az e-kohézió, megvalósul-e? Nagyon fontos, hogy a helyszínről kapjunk visszacsatolást. A másik dolog, amit szeretem volna említeni, mert többször is felvetődött a vita során, a jobb, gyak, legjobb gyakorlatok cseréje. Nagyon fontos hogy egy a legjobb gyakorlatokról szóló tapasztalatok megosztása megvalósuljon. Nem létezik egy méretre szabott megoldás, vannak dolgok, amelyek egyes területeken hasznosak, egyes régiókban hasznosak, de egy ilyen hálózati rendezmény, mint például a nyílt napok, ez fontos, a digitális hálózatok is fontosak, de ezt még fejleszteni kell. Ahogy mondtam, a tapasztalatcsere és a tudás csere az egyes régiók között, az adminisztrációk, a közigazgatási munkatársak között nagyon fontos aspektus. Sok hozzászóló említette még a városi dimenziót. A regionális fejlesztési beruházásoknak több mint 50% a városokban történik meg, de ez nem azt jelenti, hogy a városok felelősek a végrehajtásért, vagy a megvalósításért. És ezért van az, hogy azért, hogy erősítsük a, a városok szerepét, főleg önök itt az, a régiók bizottságában és a regionális szakbizottságban kérték a hetes cikk bevezetését, ugyanis a strukturális alapok végrehajtásában ez fontos szerepet játszik, a végrehajtásban tehát. Nagyon örülünk annak, hogy a lehívás sikeressége 50%-nál magasabb. Nyilván nem működik ez minden tagállamban, ez igaz, de összességében ez pozitív. Aztán az innovatív városi akciók, az első pályázati kiírás jövőre készül el, ez most előkészítés alatt van, kb. 350 millió eurós költségvetésről van szó, utolsó pont pedig, ami az, a városi agendát illeti, a közkonzultációról szóló közlemény elkészült, a közkonzultáció lezárult, és még néhány napig tart ennek az elemzése. A következő lépés tehát az lesz, hogy elemezzük az álláspontokat, és aztán az, a szakbizottság, illetve a régiók bizottságának a feladata lesz eldönteni, hogy mi legyen a következő lépés a városi agenda témában. Elnök asszony, ennyit tudok hozzászólni három percben. Köszönöm szépen. Nagyon kedves, hogy három percre korlátozta a hozzászólását. Vosnyák úrnak, és nekem is három percünk van.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 szólhatok. Nem is tudom összefoglalni ezt a sok hozzászólást, ugyanis annyira sok különböző témát vetettek fel a kollégák. De egy dolog, ami mindenképpen átjött és világos, az az, hogy késlekedés, késésben vagyunk, fel kell gyorsulnunk, gyorsabban kell fellépnünk. Az első támogatási év már lassan a végéhez közeledik és túl sok eredményt még nem tudtunk elérni, és sajnos már nincs, nincs is túl sok időnk. De fontos, hogy a dokumentumokkal kapcsolatban jobb eredményekre jussunk. Még egy fontos dolog leszűrődött, a partnerségi koncepció tiszteletben tartása, ez úgy tűnik, hogy fontos önöknek. A régiók aktív partnerek kell, hogy legyenek, amelyeknek az, a szava számít minden döntésben, mind nemzeti, mind európai szinten szülessen a döntés. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, a legjobb gyakorlatokat. A bevált gyakorlatokat, példákat. Ezek aktuálisak, továbbra is keressük ezeket, már kaptunk jó e, e, példákat erre Európa különböző régióiból. Most a feladatunk az, hogy elérjük, hogy az egymástól tanulás, ezek cseréje, megosztása jól működjön. ezer nem. Köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásaikért. Figyelemmel kísértünk minden hozzászólást. kiváló képet sikerült kialakítanunk arról, hogy az elkövetkezendő időszakban mi vár ránk, és biztos vagyok benne, hogy a mai ülésen konstruktív volt az együttműködés. Köszönöm az elnök asszonynak te. Köszönöm. Köszönöm a rövid összefoglalót. Én pedig bolgárul folytatnám. Nagyon ritka alkalom az, hogy használhatom az anyanyelvemet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a mai vitán való részvételért. Számos problémát felvetettünk a mai ülésünkön. Számos területet felvázoltunk, amelyeken a munkát folytatni kell. Remélem, hogy az együttműködés sikeres lesz, sikeres lesz ezen a területen. Három témát szeretnék itt kiemelni, amelyek véleményem szerint a mai vita kulcsfontosságú kérdéskörei voltak. Először is közel kell kerülni a polgárokhoz. Ahhoz, amit a polgárok fontosnak tartanak milyen eredményeket akarnak látni tőlünk. Pontosabban meg kell vizsgálni egyes projekteket, az eszközök végrehajtását a regionális, bizot, regionális politikában szorosabban figyelemmel kell kísérni. Többször is elhangzott már, hogy a regionális politika egymáshoz közelebb hozza a polgárokat. Igen, ez így van, de ez mindannyiunk feladata, hogy ezen a területen aktívak legyünk. A regionális politikát is polgárközelivé kell tenni. A második fontos téma az integrált megközelítés a regionális politikában, harmadszor pedig fontos az igazgatási kapacitások erősítése. A tudást és a és a bevált gyakorlatokat meg kell osztani egymással. Oktatást, továbbképzést folytatni, és ezzel a polgárokat bevonni a közös fáradozásainkba hogy jobb regionális politikát tudjunk kialakítani, amely jobb, munka, jobb életkörülményeket teremt az európai polgárok számára. Mert vannak tapasztalataink a jó együttműködés területén, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a mai részvételért. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy megértsük egymást, és szeretnék köszönetet mondani a rendezőknek is. Mindenkinek a legjobbakat kívánom a jövőben, és köszönöm mindenkinek a részvételt, és ezzel lezárom a Regionális Fejlesztési Bizottság együttes ülését köszönöm.